Let's get started. Jós, akkor folytassuk a szakbizottságnak az ülését. Mielőtt a 14-es és 17-es nap, mármint 14-től 17-ig napira üléseket vennénk, szeretnék egy bejelentést tenni. Holnap szavazni fogunk Pakisztánnal kapcsolatban lesz a sürgősségi intézkedésekkel kapcsolatban egy megbeszélésünk. Tavaly a WTO ügyekkel kapcsolatban erről már tárgyaltunk. És a plenárist megkérjük, hogy egy mandátumot kapjunk arra, hogy nem hivatalos oldalú megbeszéléseket tartsunk erről a rendeletről a tanácssal. Közben a bizottság megint csak nem hivatalos eh, előkészítő üléseket tart a tanácssal ennek a háromoldalú megbeszélésnek az előkészítésére. Azon kívül úgy döntöttünk, hogy az AKA eh, jelentése kapcsolatban meghosszabbítjuk a határidőt Eh, megvárjuk az AFET-nek a véleményhez fűzött eh, megjegyzéseiket. Tehát nem is tudom, mikor volt az eredeti határidő. What was that deadline on ACA? Uh, deadline for amendments? There isn't yet because we have to calculate in your calendar. Nem volt határideje. Na, két nappal a nem létező határidő után lesz ez. Mindenesetre, amikor az AFET a véleménye kapcsolatban tájékoztat bennünket, akkor arra két napra fogjuk a módosítók határidejének, határidejét változtatni. Most akkor van még további bejelentéseim. A 18-as rendi pontot elhalasztjuk. Ez az Oroszország VTO csatlakozása és annak hatása az Oroszország közötti gazdasági kapcsolatokra című tanulmány volt, de ezt elhalasztjuk ennek a megtalálását. Most akkor a normális napirendet indítjuk, tehát 14-től 17-es napirendi pontok, amelyek mind az EU-Oroszország közötti megállapodással foglalkoznak. Ez a WTO-hoz csatlakozásról csak kapcsolatos, tehát az oroszországi VTO csatlakozással kapcsolatos. A 14-es pont a gépjárműrészek és alkatrészek kereskedeléméről szóló Oroszország magalossággal kapcsolatos. A 15-ös a partnerség és együttműködési megállapodásban szolgáltatós kereskedése kapcsolatos vállalat kötelezettség fenntartásával kapcsolatos. A 16-os az a nyersanyagra vonatkozó kiviteli vámok Oroszország általi bevezetéséről vagy növeléséről szól, amelynek Weider az előadója, és a 17-es a fa exportra vonatkozó vámkontingenséről szóló EU és Oroszország közötti megállapodás, valamint az ezen megállapodás alkalmával elfogadott technikai részekről szóló jegyzőkönyv, megint csak Weider előadóval. Nos, akkor először, ha jelen vannak az előadók, akkor ők kapnak szót, tehát akkor jöjjön az első, eh, az alelnök eh, Pavel Zalewski fog szólni erről. Köszönöm szépen, elnök úr, lengyelül fogok beszélni. Kilka uvak. Po pierwsze... Néhány megjegyzésem lesz. Először is Megint olyan megállapodásról van szó, amely az Oroszország VT-hoz való csatlakozásról. Szóval ez mindesetre egy régóta várt pozitív esemény, ezt az EU már régóta várta, és ez javít a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokon. A költségek kérdése a legfontosabb. Tehát hogy ez, ez az Európai Uniónak mennyibe kerülne. Összefoglalva röviden, az Európai Unió engedményei Oroszországgal szemben érinti a gépjárművek és alkatrészeik vám, vámját is, és hálás vagyok az Európai Bizottságnak, hogy ma részletesebben megbeszélhetjük ezt a kérdést. beszélünk majd Oroszország VTO-s csatlakozásának a következményeiről, de ilyen szélesebb körben tárgyalva majd eldönthetjük, hogy beleegyezünk-e a megállapodás feltételeibe. Jelenleg a bizottság egy enyhített változatot készített elő, amely szerint a, a kereskedelemre gyakorolt hatás az pozitív lesz, és az Európai Bizottság egy védzáradékot is tárgyalt, egy olyan mechanizmust, amely azt jelenti, hogy az, amikor az európai exportok jelentősen csökkennek Oroszország felé, akkor ez a mechanizmus életbe lép, és ez fogja megakadályozni azt, hogy tovább gyengüljön az európai export Oroszországba. Ez nagyon fontos, ugyanis az gépjármű gyártóipar ipar az Európai Unióban az egyik legfontosabb iparág, és azon engedmények, amelyeket Oroszországnak tettek, tulajdonképpen messzire nyúlnak. Ezért akartam összefoglalásként elmondani, hogy reményeim szerint az Európai Unió állandóan nyomon követi az ezen a területen folytatott kereskedelmet, azért, hogy amikor első jeleit látják annak, hogy szükség van ennek a mechanizmusnak a bevezetésére, akkor ezt minél gyorsabban megtehetsék. Ezen kívül úgy látom, hogy ennek a csomagnak az elfogadása tulajdonképpen attól függ, hogy az Európai Bizottság egy általános állásfoglalást tesz-e arról, hogy az Európai Uniónak milyen haszonnal jár az oroszországi WTO csatlakozás. További adatokat is majd, amikor kapunk, akkor rábólinthatunk erre a megállapodásra. Köszönöm szépen, elnök! Köszönjük szépen! Tehát akkor most az ajánlásokról magukról beszélünk. Nos, akkor nézzük a második kérdést. Gianluca Susta következik. Grazie Presidente, come, come già stato... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már rámutattak ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatban, tehát az Orosz Föderáció VTO csatlakozásának részét képezik ezek. 18 év tárgyalása után fontos tény ez az EU és Oroszország számára is. Új lehetőségek nyílnak a versenyben, bővül a piac, a szolgáltatások körülbelül az EU Oroszországba irányuló exportjának 20%-át teszik ki ez a megállapodás. Úgy gondolom, hogy javítani fogja a jelenlegi eh, környezetet üzleti környezetet. Bizonyos ágazatokban jelentős lesz a javulás, távközlés, pénzügyi szolgáltatások, más területeken eh, kevesebb lehetőség, új lehetőség nyúlik, korlátozások fennmaradnak a külső cégek számára. Oroszország beleegyezett, hogy csökkenti a külföldi befektetés előtti akadályokat, és jobb hozzáférést biztosít 18 11 ágazatban és 118 alágazatban a szolgáltatás nyújtók számára, informatikai szolgáltatások, építőipar, posta, stb. Nagyon fontos lépések ezek, majd meglátjuk, hogy hosszú távon hogyan is alakul a helyzet. Fontos az is, hogy a szabályokat miként fogják alkalmazni, és hogy tényleg megváltoztatják -e az orosz szabályozást a piac megnyitása érdekében bizonyos szolgáltatás kereskedelmi vállalásokkal kapcsolatban a nemzetközi tengerészeti tengeri szállításban, a munkavállalók kiküldésében, már is jelentős bilaterális kötelezettségvállalás született, amely jelentősebb, mint a WTO csatlakozás által megkövetelt feltételek, vagyis az EU jobb helyzetben van, mint általában a WTO tagállamok. Bilaterális megállapodás kell, hogy gondoskodjon arról, hogy ez a kedvező helyzet fennmaradjon Azt mutatja ez, hogy pozitívan kell hozzáállnunk a, az Orosz Föderáció VTO csatlakozásához, ez jó dolog. Ugyanakkor a szolgáltatási szektorban is ö, kedvezőek a változások az Orosz Föderáció és az Európai Unió között vannak tehát bilaterális megállapodások, de egyes szabályokat frissíteni kell, mert több mint 20 évesek, annak érdekében, hogy a kereskedelmi szolgáltatási szektorokban, illetve kereskedelmi területeken megfelelő helyzet alakul ki. Köszönöm szépen, Gianluca. Maradt még két ügy. Mm, az EPP részéről Ines Weidere következik. Köszönöm szépen, elnök úr kedves kollégák, nem fogom megismételni az érdemi érveket, ugyanis már az orosz csatlakozásról többször folytattunk vitát, el kell ismerni Eh, hogy milyen fontosak ezek az ügyek, ezért eh, én azt javasoltam a parlamentnek, hogy eh, adja meg a hozzájárulását, nyugvánhagyását. Ugyanakkor van néhány kérdésem az Európai Bizottsághoz. Először is a nyersanyaggal kapcsolatos megállapodással kapcsolatban Mind a kettőről fogok beszélni. Először most a nyersanyagokról beszélnék. Ez kiegészíti a WTO kötelezettségvállalásokat, mint egy 700 terméksor tartozik ide a fémektől a gázig és a fáig. 80%-át a nyersanyagoknak Oroszország exportálja, és kötöttek a vámtételek a fő ö, problémám az importa kapcsolatban a nem ö, pontos megfogalmazás. Az, hogy ö, a lehető legtöbbet teszi és konzultál, az nem jelenti azt, hogy tartózkodik Oroszország a protekcionista intézkedésektől, amelyeket széles körülön alkalmazott az elmúlt években. Először is szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szerint ennek a megállapodásnak a szövege sikert jelente, és még fontosabb kérdés, mi történik akkor, hogyha Oroszország eh, nem fogadja el az Európai Unió által javasolt eh, megoldásokat a konzultációban, amit tartalmaz ugye ez a megállapodás. Én nem nagyon látok ebben az esetben eszközöket a számunkra, hiszen eh, nem az Oroszország vétócsatlakozásáról szóló megállapodásban szereplő termékekről van szó, a megállapodás gyenge megfogalmazása nem teszi lehetővé a tartalom kikényszerítését. Másfelől a fa kereskedelem vámtételeivel kapcsolatban jelentős javulást jelentene ez az Oroszországból érkező import esetében, jobb kiszámíthatóságot, jobb kereskedelmi feltételeket, precedens nélküli, hogy a, az EU egy külső állam kvótájára befolyással van. Ezért nagyon fontos ez a dokumentum. A bizottság azt javasolja, hogy egy végrehajtó aktussal szabályozzák a vámügyeket, úgy tűnik, hogy a 218-as szerződés cikk hatáján túl menne azonban ez. A nemzetközi megállapodásoknál ugyanis mindig ezt alkalmazták, de lehet, hogy itt a parlamentet is be kellene vonni a 207-es cikk alapján egy elődöntési eljárásba az exportkvóták alkalmazásánál a bizottság válasza szerint az időrendiség fog számítani, úgyhogy nem lesz szó itt a végrehajtó hatóság közbelépéséről vagy mérlegeléséről. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok különböző nemzetközi kereskedelmi megállapodásban javasolnak ilyen mechanizmusokat. Úgy tűnik, hogy ez egy terjedő tendencia. Bízom benne, hogy a jövőben nemzetközi megállapodásokban mégsem fognak ezek szerepelni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Akkor most meghallgattuk tehát a négy ajánlás tervezett előadóját. Azt ajánlják, ugye, hogy adjuk meg a jóváhagyásunkat. Hát is adom az első hozzászólónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelentéstevők. Úgy érzem, hogy jók a jelentések, és azt tükrözik vissza, hogy alapvetően az a tendencia, hogy meg fogjuk adni a jóváhagyást a dokumentokra. Mégis az az érzésem is, hogy mindegyikbe bele van foglalva, egy, minden megállapodásban bele van foglalva egy, egy kis kapó, és erre felhívják a figyelmet. Tehát amikor ugye valaki vto s taggá válik, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy ugyanazok a szabályok kellene, hogy érvényesüljenek. Most pedig olyan jogalkotást művelünk, ahol egy biztonsági hálót vonunk magunk köré, de nem tudjuk, hogy a másik oldal hajlandó-e alávetni magát a szabályoknak, a játékszabályoknak. Az, hogy a beruházási program Oroszországban, az autóiparban meghi, megfelele majd a mi elképzeléseinknek, amelyek érvényesek szabályokat illetően, ez kérdéses. Aztán az, hogy 2018-ig ki kell még majd terjeszteni a rendszert, ugye erre sem ismerjük a választ. Ha most visszatérünk a nyersanyagokra vonatkozó megállapodásra, hát akkor már a cím önmagában egy kicsit meglepő. Ugye abból indulunk ki, hogy a WTO keretein belül így is úgy is csökkennek a vámok, és nem az a szabály érvényes, hogy megmaradnak a vámtételek, illetve azok még esetlegesen nőnek is. Úgyhogy én már itt az elején ellentmondást értek a közös szabályokkal szemben a WTO kontextusában. Oroszország erőfeszítései arra nézve, hogy itt ezeket a csökkentéseket kieszközölje, a 700 területen. Hát ezzel kapcsolatban abból indulok ki, hogy ez egy kizárólagos lista, kizárólagos termékeket tartalmazó lista, tehát nem menet közben fognak még módosítani a listán, és nem fogják tovább bővíteni újabb termékekkel. A jelentéstevő asszony is utalt rá, hogy, hogy vajon a kötelezettség vállalás mennyire komoly. Ahogy itt olvasom, hogy a minden tőle telhetőt megtesz, aztán egyeztet, mint megfogalmazás. Hát ez mind-mind olyan, ami, amiben nem sok kötelező érvényű késztetés van. Ami a nyersanyagokat illeti, azt gondolom, hogy ez csak akkor elfogadható, hogyha időben korlátozott ez a fajta megközelítés és a nyersanyagok menedzsmentje kötelező érvényű megállapodásba kerül belefoglalásra. Egységes szabályokkal, mert ezáltal lehetne biztosítani azt, hogy az Európai Unió számára nem merülnek föl pótolagos költségek a jövőben. Az utolsó jelentést, illetően a faexportra vonatkozó megállapodást, illetően Hát itt is fölmerül a kérdés, hogy szükség van-e a kvótákra, a kvóta rendelkezésekre, vagy nem inkább az a helyzet, hogy egy liberalizáltabb kereskedelmi megközelítésre volna szükség a WTO-n belül. Ha már a kvóták kérdését tárgyaljuk, akkor persze az a kérdés is fölmerül, hogy kinek van meg a joga ahhoz, kinek a hatáskörébe tartozik erről dönteni. talán a parlamentnek az illetékességét is megkérdőjelezi mindez? És a társjogalkotói szerepét? Úgyhogy e tekintetben is azt mondanám, hogy ezek a szabályozások a jövőt tekintve ne legyenek túl súlyban. A mi részünkről tehát a sok egyes rendelkezéseket illetően nagyon sok a szkepszis, hiszen megvannak a kiskapuk sajnos, de miután mégis úgy tűnik, hogy sürgető ez az ügy, nem fogjuk megtagadni a hozzájárulásunkat. Köszönöm. I'm sure that Én biztos vagyok abban, hogy a bizottság most mindjárt reagálni fog ezekre a hozzászólásokra és megjegyzésekre. Valaki más kéri a szót? Oroszország csomaggal kapcsolatban úgy tűnik, hogy nem. Akkor megadjuk a szót a bizottságnak. Itt van a körünkben Pét Péter, Balázs Péter, és meghallgatjuk természetesen nagy örömmel a megjegyzéseit. Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek egy ilyen nagyon fontos alkalommal, amikor az INTA remélhetőleg pozitívan zárja majd ezt a bilaterális megállapodást. Egy pár általános megjegyzést engedjenek meg az elején. Először is reagálnék arra a kérdésre, amelyet Zeleszki úr fogalmazott meg, az összes WTO tag számára nyilván előnyös az, hogy Oroszország is tagjává válik a WTO-nak, és nyilván az EU számára is, ami az első számú kereskedelmi partnere Oroszországnak. Tehát mindenképpen pozitív hatása lesz. Azonban ne felejtsük el, hogy ma hol is tartunk. Ugye ma viszonylag gyenge lábakon álló bilaterális megállapodásunk van, ez a 94-es partnerségi és együttműködési megállapodás, amire Szusta úr is utalt. Ez azonban semmiféle világos, kötelező érvényű kötelezettséget nem ró Oroszországra, és ezért nagyon kiegyensúlyozatlannak mondható. A WTO kötelezett, WTO tagságunkból következő kötelezettségeinkből fakad az, hogy mi is azt várjuk, hogy Oroszország ugyanazokat a vámtételeket kapja, mint amit mi biztosítunk más VTO tagok számára, miközben Oroszország tulajdonképpen mások, illetve má, a mi számunkra rögzített tételeket tulajdonképpen nem kötelező érvényűnek tekinteni, tekinti. Az eddig is viszonylag magas behozatali vámokat Oroszország hirtelen felemelte, dacára válságnak, a fatermékekre is így járt el, amelyel tulajdonképpen az EU-s feldolgozó ipart nagymértékben tönkretette. Ma is ott tart Oroszország, hogy nem tarifális eszközöket használ, amelyek nem összeegyeztethetők a WTO szabályokkal, utalnék csak itt az élőállatokra. Talán emlékeznek, tavaly ugyanez volt a helyzet, hogy a zöldségek kapcsán volt behozatali tilalma, az idén úgy látszik a húsokra vonatkoztatják ezt. Tehát az importokat egyszerűen megállítják a határnál, megtalálják az eszközét ennek az oroszok. Nyilván ezt meg kellene fordítani. Ha vitótaggá válik, és már az Oroszország akkor igazából ennek nem szabadna így maradnia, mert kötelező érvényűek lesznek a kereskedelmi rezsimben alkalmazott eszközök, és amennyiben nem kerülnek betartásra a szabályok, akkor vitarendezési mechanizmusokkal kell megoldani a problémákat, vagy pedig az okozott károkért kompenzációt kell követelni. Vagy pedig ugye bizonyos tekintetben a bilaterális kapcsolatok és megállapodások szóba sem jöhetnek. Nagyon magas a minősége egyébként ennek a, az orosz országra vonatkozó csomagnak, a WTO tagság kapcsán. Nagyon nagy ö, kor, ö, régióról van szó, nagy gazdasággal. Szaudi-Arábiahoz is hasonlíthatnám többek között, vagy Ukrajnához. És aztán ott vannak ugye a feltörekvő országok, India, Brazília, amelyeknek összehasonlítható kötelezettségvállalásaik vannak Oroszországgal, és Indiában teljesen jogos, hogy 6-7 százalékos prohibitív vámtételeket vezethetnek be, mert a WTO tagok alapító tagjaiként tette kötelezettségvállalás, ezért ez tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, belefér. Szemben Oroszországgal, ahol 7,8%-os vámtételt alkalmaznak, szemben a 4%-os EU-s vámtétellel. Úgyhogy azért ez, ha nem is sokszoros, de magasabb a nálunk szokásos vámtételeknek. A szolgáltatások területén is magasak ezek a vámok, és magasabbak, mint a feltörekvő országokban, aztán az IP jogok, a közbeszerzések területén is, is ö, hagynak kívánni valót azért a mostani rendelkezések. Ez a csomag tulajdonképpen az, amit ki tudtunk alkotni a jelen ö, ö, állás szerint. öt bilaterális dílt sikerült kialkudni Oroszországgal a csomagban. Ebből négy kötelező érvényű, az ötödik, ami a nyersanyagokra vonatkozik, az nem jogi megalapozott, hanem egy politikai alkú tulajdonképpen. Amikor az EU aláírta 8 évvel ezelőtt, 2004-ben ezt, a két oldalú megállapodást, ami a kiviteli vámokra is vonatkozik, még egyszer mondom, hogy a 700 termék vonatkozásában, és ezek mind olyan termékek, amelyekre vonatkozóan exportvámokat alkalmazott Oroszország annak idején. Most csökkentési kötelezettségvállalás van érvényben, és a legtöbb esetben nullára fogják csökkenteni négy éven belül. A többi nyersanyag vonatkozásában 2004-ben Oroszország nem volt kész, hogy bármiféle kötelezettségvállalást tegyen. Azt mondták, hogy nem alkalmazunk exportvámot, de nyitottnak akarjuk tartani azt a lehetőséget, hogy újakat vezessünk be a jövőben. Ez volt egy ilyen politikai mozgástér, mint érv. És ez az alkó részét képezte. Na most ezen áttér előtt nyilván a legjobbat megpróbáltuk kihozni ebből az ötödik megállapodásból, ami egy politikai alkú tulajdonképpen, és hát ez még mindig a legjobbnak mondható megállapodás. Miért? Azért, mert nem volt másik alternatíva. Ha Oroszország kész lett volna arra nyolc évvel ezelőtt, hogy saját magát eh, arra kötelező, hogy nullára viszi a, a vámtételt, akkor meg tudtunk volna egyezni, hiszen akkor kötelező érvényű tételek lettek volna. De Ukrajna és más országokkal ugye az a helyzet, hogy ők export vámok mellett kötelezték el magukat, és miközben más országok pedig nem. Lange úr volt, aki említette, hogy az általánosan alkalmazott VTO szabályoktól most mintha elkezdenénk eltávolodni, de az exportvámok vonatkozásában ez nem igaz. Az utolsó 10-15 évben csatlakozott WTO tagok, beleértve az EU, is elég nagy a szabadsága. Az EU tulajdonképpen saját kénye kedvére exportvámot is bevezethet India, Brazília val szemben. Oroszor, Oroszország, Ukrajna, akik nemrég csatlakoztak, panaszkodtak is, hogy diszkriminálva érzik magukat, mert sokkal ter, nagyobb a terhük a kötelezettségvállalásokat, illetően a vétótagságuk óta. Mi nem diszkriminációnak értékeljük ezt, hanem úgy értelmezzük, hogy ez az EU reakciója a növekvő exportvám tételek bevezetésére. Nyilván meg kell vitatni, hogy az általános VTO szabályokat, illetően a VTO plusz szabályok vonatkozásában mi érvényes. Az export vámok tekintetében várjuk a kötelezettségeket, kötelezettségvállalásokat Oroszország részéről, amelyeket kötelező érvényének tartanak, de jelenleg számunkra és a legtöbb VTO partner számára sem elfogadható ez a trend. Nagyon sokszor emelik az export vámtételeket, és hát ennek lesznek jogi következményei az EU-ban. Dacára annak, hogy gyakorlatilag feldolgozó iparunk van, amihez importálunk nyersanyagokat. Szemben ugye azokkal az iparágakkal, ahol késztermékek kell van dolgunk. Sajnos az a helyzet, hogy Oroszország az elejétől kezdve megkötötte magát, és azt mondta, hogy ezek a termékek, a 700-an kívüleső termékek, ezért ezekre nem akarnak kötelezettséget vállalni. Most konzultálni lehet, de még egyszer mondom, ez a megállapodás is azért egyfajta pozitívumnak tekinthető. Oroszország nem ragadta meg az alkalmat, hogy itt lépjen, tehát az export vámjait azért nem emelte a 700 terméken túli termékekre, a fa eh, exportra vonatkozóan pedig a csatlakozást után nem csak oda kell visszatérniük, ahol 2007-ben tartottak, hanem még alacsonyabb vámtételekre kell leszállítaniuk a vámokat. A tengeri szolgáltatásokkal kapcsolatban nem szeretnék semmit sem hozzátenni, hiszen a jelentés nagyon jó volt, Szuszta, Szuszta, úrnak nagyon, Szuszta úr nagyon helyesen írta le a helyzetet. A preferenciákat fenn akarjuk tartani, a szolgáltatásokat illetően, és ez hasonló megoldás ahhoz, amelyet Ukrajnával kötöttünk, ahol hasonló kétoldalú megállapodás volt. Végül pedig ez eljuttat engem a többi megállapodáshoz. Az egyik a Zalewski jelentéssel kapcsolatos, ez pedig a gépjármű ágazattal eh, illeti. Azt a kifejezést használtuk, nem, azt a, az volt a feltétel, hogy az EU aláírja ezt a megállapodást, és ezzel engedményeket tesz Oroszország számára. Én ezt másként látom. A WTO csatlakozás vagy tárgyalás az egyoldalú. Nem adnak engedményeket, csak a, a ország kötelezi magát cserébe azért, hogy hozzáférhet a WTO rendszerhez, és részesül minden pozitív előnyel. Mi történt a gépjármű iparban? Oroszországnak hosszú távú beruházási politikája volt, amely a VTO-nak nem következetes, következetes intézkedései miatt történt. Ma ezt a politikát nagyon sok ágazatra alkalmazzák, a, a mezőgazdasági gépekre, más ipari gépekre, vegyi anyagokra, gyógyszerekre, stb. azt, azt tárgyaltuk velük, hogy a VTO csatlakozás pillanatától kezdve ezek a következetlen ö, ö, ö, intézkedések megszűnnek, ez a TRIPS csak a gépjárműiparban folytatódnak. Ez, ez a megoldás ezt a megoldást elfogadta a WTO minden más tagja. Egyedül az EU tárgyalt egy másik kétoldalú kötelezettségről, amely szerint ha a 2018-ig tartó időszakig negatív hatással lenne az EU gépjármű alkatrészek és részek számára, akkor ezt Oroszország kompenzálja. A kereskedelmi adatok alapján úgy látom, hogy ezzel a megállapodást nem is fognak használni. Ez azt jelenti, hogy ez a védzáradék nem lesz szükséges, de hát azért biztosak akartok lenni, hogyha negatív hatással lenne ez az EU kereskedelme, akkor ezt ellensúlyozzák és a 25%-ról 15%-ra fogják ezt csökkenteni, tehát a megalapodáson kívül az EU autóknak az exportja, amelyeket nem az Oroszországban árulnak, állítanak elő, azok kedvező bánásmódban részesülnek. A legtöbb európai és USA vállalatok már beruháztak Oroszországban az utóbbi években, és ezért ezek a szabályok előnyükre szolgálnak, ugyanis a beruházóként egyenlők az esélyeik az orosz vállalatokkal, amikor, akik ott Oroszországban gyártják a gépjárműveket. Az EU, még a bizottságnak is egyensúlyt kellett találni a két fél között, és ez a megállapodás ennek az egyensúlynak az eredménye. Nos, akkor nézzük a fát. Nem hiszem, hogy a VTO rendszer liberálisabb lenne, de a Oroszország számára a WTO rendszer azt jelenti, hogy tulajdonképpen kvótán kívüli kvótát használnak, amely magas exportvámokat jelent, de ez a fenyőfákra is vonatkozik, amely az EU legnagyobb érdeklődésére tart számot ezen a kvótán belül ők alacsony vámokat engednek, és az EU az egyetlen WTO tag, amelynek ezek a kvóták vannak. A többi WTO tag, tagok azok az általános kvóta alapján, vámok alapján teszik ezt. Minden esetre az EU számára ez a speciális kvóta van, de ezen kívül még azt is biztosítja, hogy az EU fogja irányítani az orosz export vám rendszert. Az orosz hatóságok állapítják meg ezt, de ennek az elosztását az EU hatóságok fogják eldönteni. Vannak olyan országok, akiknek nem jó tapasztalataik vannak, és ebbe itt van Lettország is, Oroszországgal kapcsolatban, hogy hogyan történik meg a, e, méghozzá e, negatívan felhasználva ezt a elosztást, e, Tehát azt hiszem, hogy számunkra ez a, ez a megállapodásnak a legnagyobb haszna. Köszönöm szépen. Elnök, azt a körül magyarázat után a bizottság kap szót, hogy, és aztán a jelentéstevő. Most akkor először a jelentéstevő, Pavel Zalewski. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Értem a helyzetet, és az orosz kapcsolatokat tulajdonképpen alacsony szintről indítottuk, és ezért ez tulajdonképpen civilizáltabb formába öntötte Eh, ezt a eh, megállapodást, és reményt keltett eh, egy kiegyensúlyozottabb kapcsolatot illetően. Elfogadom az ön magyarázatát, hogy ez kétoldali szempontból jó és hasznos megállapodás, és ebben a reményben kérem a támogatást e, ez, ezzel megállapodással kapcsolatban. Köszönöm. Elnök úr, azt hiszem, hogy nem nincs mit hozzátenni részemről. Köszönjük az igazgató úrnak a megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy ilyen minden részletre kiterjedő magyarázatot adott, de alatta én álmodoztam. Volt egy álmom. Ugyanis nem akartam állandóan azt hallani, hogy feltétel nélküli szeretetünket élvezi Oroszország és azt hallani, hogy, hogy Oroszország így akarta, Oroszország állapította meg a feltételeket. Mi politikusok vagyunk, én ezért álmodozom arról, hogy majd az Európai Unió fogja megállapítani a feltételeket, és büszkék leszünk a feltételeinkre. Nos, ennyit akartam hozzátenni, és nagyon remélem, hogy a stratégiai partnerség sikeres lesz. Amikor nyolc évvel ezelőtt parlamenti képviselő váltam itt, akkor feltettem a kérdést, hogy miért Oroszország a stratégiai partner, és nem Ukrajna, akkor a válasz az volt, hogy azért, mert Oroszország így akarta. Nos, remélem, hogy ez a stratégiai partneri kapcsolat egy olyan lesz, amikor mi állapítjuk meg a szabályokat. És ez az, ami az én álmom. De mindesre köszönöm a magyarázatot. mivel megszólították a bizottságot, akkor lehetőséget kell biztosítanom arra, hogy válaszoljon ezekre, de kérem röviden. Azt szeretném kérni öntől, asszonyom, hogy kövesse az, az orosz sajtóban lévő híreket, hogy milyen ez a feltétel nélküli szeretet állandóan csak panaszkodnak, és azt mondják, hogy majd megpróbálják megvédeni az állampolgárokat a WTO csatlakozás negatív következményeitől. Nos, a stratégiai partnerséget illetően egy átfogó kereskedelmi egyezmény volt Ukrajnával, amelyet még mindig nem tudunk lezárni a jelenlegi feltételek mellett, ugyan elvben ez jóval előrébb jár, mint az Oroszországgal folyó tárgyalások most az, hogy partner vagy ne partner legyen, az keves, kevésbé fontos, mint a, a kapcsolat lényege. Nyilvánvalóan ezek az országok mind politikai és gazdasági, kereskedelmi szempontból mindannyiunk számára kihívást jelentenek. De nem tudom, eh, hogy eh, kinek van feltétel nélküli szeretete Oroszországgal kapcsolatban, nekem nincsen, a bizottságnak sincsen. Elnök, köszönöm. A módosítások benyújtásának a határideje, ha lesznek, Hát nem tudom, hogy olyan módosítónk lehet-e, hogy nem egyezünk bele ebbe a megállapodásban. Na mindenesetre májusban lesz, és a plenárison júliusban szavazunk róla tehát még a nyári szünet előtt. Now we make a leap. Most pedig előre ugrunk. És megint közös vitát tartunk három különböző ügyben. Mindegyik a közbeszerzésekkel kapcsolatos. véleményekről van szó, amelyeket az IMCO részére készítettünk. Az IMCO az illetékes szakbizottság, és az első eszmecserét tartjuk. Mind a három véleménynek az előadója, tehát a közbeszerzési csomag vonatkozásában Gianluca Susta, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár az IMCO fő jelentéséhez készítünk véleményt. Nagyon fontos, az EU számára nagyon jelentős stratégiai kérdésről van itt szó. Két irányelvről készítünk véleményt, amelyek a közbeszerzéseket szabályozzák újra, helyi szolgáltatások, illetve a koncesziós szerződések odaítélése vonatkozásában. Felesleges is mondanom, hogy összefügg ez Barnier és de Hucht biztosok kezdeményezésével, mi szerint az EU belső piacát meg kell nyitni a közbeszerzések előtt is. És felesleges is emlékeztetnem rá, hogy mennyire fontos ez az európai ipar számára. Fontos az ipar számára, hogy a piacokhoz szabadon hozzáférjen, illetve hogy kölcsönösség érvényesüljön az EU-ban ez a kölcsönösség nem mindig biztosított, sőt, időnként egyenesen megtagadják azt. Bár a közbeszerzések terén már felléptünk e külső országokkal szemben. Fontos piacokról van szó az EU számára, és ez a szektor a legkevésbé szabályozott, legkevésbé liberalizált. Decemberben új kereteket határoztak meg, ennek alapján járunk el a WTO-n belül. Ezek a szabályok csak 42 országot kötnek, bizonyos fontos stratégiai partnerországok olyan szabályokat alkalmaznak, amelyek számunkra túl bonyolultak, mi vagyunk a legnyitottabb térség, és velünk egy kulturális és politikai oldalon álló országokkal még elég komoly problémákat kell megoldanunk. Egyensúly hiány van tehát az EU és bizonyos külső államok között, és el kell kerülni, hogy a kölcsönösség helyett, a szabályok betartása helyett a protekcionizmus érvényesüljön. Az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban Európán kívül jól láthattuk, a protekcionizmus példáit, például Obama a Buy American Act-be protekcionista rendelkezéseket iktatott bele, aztán a francia elnök választási kampányban is elhangzottak protekcionista ígéretek. Nem ez a célunk, hanem a közösség érdekeinek előtérbe helyezése. Egyébként az IMCO előadójával egyetértünk, hogy vannak bizonyos fontos alapelvek, közbeszerzések, koncesziók, helyi közbeszerzések mindenképpen a szabad hozzáférés keretében kell, hogy működjenek. Nyilván fontos szociális záradékokkal meg kell vizsgálnunk hogy miért választanak ki egyes beszállítókat, a tíz éves szabály nem feltétlenül kell, hogy lehetővé tegye bizonyos közbeszerzési szerződések odaítélését. Azt is meg kell tehát vizsgálni, hogy mi a helyzet a beszállításokkal, ugyanis gyakran eh, a jogszerűség határán a bűnözést súrolva valósul meg eh, ez a tevékenység. Fontos, hogy ellenőrzési rendszer jöjjön létre annak érdekében, hogy akik az EU-n kívülről érkeznek az EU-ba, és közbeszerzéseken vesznek részt, a kölcsönösség egyében tehessék ezt, vagyis mi is támogathassuk az iparunkat. A lényeg a véleményem szerint az, hogy ki kell használni ezt a különleges, kivételes eh, lehetőséget, a gazdasági szabadság tiszteletben tartása szellemében, fontos elveink mentén, az európai jogrend és szociális modell alapján, de oda kell figyelni az európai irányelv módosítására, az új koncesziós irányelvre az EU-n kívüli versenyképességet ösztönöznünk kell. Köszönöm. felesleges is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a jogalkotási csomag, amihez mi az illetékes IMCO szakbizottság részére véleményeket készítünk. Megnyitom a vitát a szakbizottságban, Jaroszláv Valensa az EPP-től kéri először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hansli kollega, az árnyék előadónk nem tudott eljönni a mai ülésre, ugyanis az IMCO párhuzamos ülésén, ülésén vesz részt, de azt kérte, hogy mindenképpen közvetítsem az észrevételeit. A közbeszerzés megfelelő jogi kereteinek biztosítása fontos az átláthatóság szempontjából, illetve a ppp nek kedvező környezet kialakítása szempontjából, különösen a kulcsfontosságú infrastruktúra terén az EU és harmadik országok között is fontos az egyensúly, amikor kedvezőtlenek a jogi feltételek, akkor a kereskedelem, a szolgáltatás, a közbeszerzés is megszenvedi ezt. A nemzetközi piacok és a közbeszerzés egyre inkább összefüggnek, ezért az Európai Unió jogalkotói figyelembe kell, hogy vegyék a lehetséges kétoldalú következményeket a belső piacra és a nemzetközi kereskedelemre vonatkozóan egyaránt koherens, következetes kell, hogy legyen a megközelítés annak érdekében, hogy az EU közbeszerzési alapelveit, értékeit előtérbe helyezhessük, a szociális és az emberi jogokat érvényre juttathassuk. A közbeszerzés jogi viszonylag átlátható kell, hogy legyen. Ez a színek vanon feltétele annak, hogy hatékonyabban küzdhessünk a korrupció ellen, és igazságosak legyenek a feltételek. Az EU közbeszerzési piaca a legnyitottabb közbeszerzési piac az egész világon, ezért nagyon fontos bizonyos közbeszerzési mechanizmusok fenntartása, tovább erősítése, az átláthatóság, a tisztességes bánásmód mindenképpen fenntartandó, és a KKV-kat is támogatni kell oly módon, hogy a nemzetközi közbeszerzési pályázatokon gyakrabban vessenek részt, és ne diszkrimináljanak ellenük. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság közbeszerzési javaslata amely a harmadik szekció kilencedik cikkében a mentességekkel foglalkozik. Nagyon hasznos eszköz lehet ami a szektorális irányelveket illeti, eh, vagyis eh, a szállításban, a szállításban, postai eh, szolgáltatásokban, energiaiparban működő ajánlatkérők beszerzéseire vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a leasing és a harmadik félnek való tovább értékesítés szerződései is ide kell, hogy tartozzanak. Védelmi területen kötött szerződések és a kötődő, kapcsolódó vállalkozások által megszerzett szerződéseket is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, elnök. Emma McLarkin, ECR. Köszönöm szépen. A reform eh, fontosságát nem lehet alábecsülni. Tudjuk, hogy az EU eh, GDP-nek a 19%-a az az ilyen nyilvános szolgáltatásokból következik és ezért nagyon fontos a piacok megnyitása, mert akkor munkahelyeket teremtünk. Ez olyan időszak, amikor nagy szükség van a gazdasági ösztönzésre. Ezért szeretnénk az EU közbeszerzést modernizálni, és a reform előkészítésében az utóbbi másfél évben részt vettünk, és Tudjuk, hogy eh, a eh, közbeszerzés reformjának meg kell eh, felelni a mai igényeknek. Megnézzük a jogi környezetet. Először az irányelvekkel kell modernizálni, mert ezek idejét múltak, és az innovációt fékezik. új és feltörekvő gyakorlatokat kell e, támogatni azért, hogy hatékonyabbá válunk. Ugyanakkor óvatosnak kell eljárni, ne használjuk fel a jelenlegi gazdasági helyzetet arra, hogy a protekcionizmus növekedjen. Ezen kívül a szabályainkat a digitális e, korhoz is igazíthatjuk, azért, hogy a közbeszerzés valóban a növekedést segítse Épp ezért hangsúlyozom e, a frakciómnak a véleményét, hogy nagyon fontos a közbeszerzés, és a tárgyalások során remélem, hogy továbbra is segítséget tudunk nyújtani, ugyanis ebben a folyamatban a szakbizottság nagyon fontos szerepet játszik. Thank you, Janik Zsado. Köszönöm szépen, Janik Zsado. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez az anyag nagyon fontos, ez a téma nagyon fontos, ugyanis a közbeszerzés neki kevés eszköz áll a rendelkezésére, úgy pedig a kereskedelem az liberalizált, és a közbeszerzés egy olyan eszköz, amelynek ipari politikai eszközé is kell válnia, és segítenie kell a gazdaságainkat. Értem, hogy a kölcsönösségről beszélnek a viták során, és ez egy legitim igény, de fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a közbeszerzés mennyire válik olyan eszközé, amelyek a vállalok, amely a vállalatokat szolgálja, de protekcionista intézkedéseket hoz a lényeges iparágokat illetően. Ma Japán és Kanadika között konfliktus van. Ontario energiapolitikájában ugyanis a saját vállalatokat támogatják. Szerintem pont nem ezt kellene tenni ma, a zöld energiáknak az ágazata nyilvánvalóan stratégiai ágazat, és hogyha Kína túlkapacitással rendelkezik, például a fotovoltaikus lemezeket illetően, akkor miért kellene megölni az európai, a világnak ezt a fotovoltaikus iparát? Tehát, hogyha a nemzetközi szinten lenyomjuk az árakat, és mivel a többi ország nem védi magát, eltűnnek az, az iparágak Európában, Egyesült Államokban, és akkor Kína lesz az egyetlen ilyen panel, fotovoltaikus panel gyártó. Tehát az ilyen fontos ipari területeken védeni kell valóban a saját iparainkat, és a, hangsúlyozni kell a megújuló energiákat. Tehát a közbeszerzés nagyon fontos szerepet játszik, és ezt nem lehet csak technikai, műszaki leírások alapján megoldani. Nyilvánvalóan a műszaki leírásokban egy kicsit irányíthatjuk úgy, hogy ilyen vagy olyan vállalatot vagy iparágazatot támogatunk, de ezt nem lehet megtenni, csak úgy, hogy ami közpénzekből történik, azt az valóban azon vállalatokat, vállalkozásokat támogassa, amelyek a mi területünkön vannak. Ez a vita él a mi államainkban, de jelenleg az európai álláspont pont ellenkező irányba megy. Másik megjegyzésem, a, a, a szociális, társadalmi és környezetvédelmi tétek az élettartammal kapcsolatban, ahogy hallottuk is, be kell vonni az alvállalkozókat, tehát a termékek élettermékét, tartalmát illetően. Nem tudom, hogy most hogyan lehet objekt aktivizálni a társadalmi és környezetvédelmi kérdéseket, amikor a közbeszerzési piacok ezeket az elemeket is magukévá teszik. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy kérdésem lenne a bizottság felé. Első. Ez egy kicsit Janik Zsadó felszólalásával kapcsolatban is áll. Ugye az ipari politikával kapcsolatban, amit a parlament jóváhagyott, azt döntöttük el, hogy a közbeszerzés egy fontos pillére az Európai Uniós ipar támogatásának. Sőt, azt is kezdeményeztük, hogy az USA-hoz és Japánhoz hasonlóan az innovatív termékek eh, kapcsán is bevezetésre kerüljön a közbeszerzés. Ha ezt az iparpolitikai megközelítést veszük alapul, nem tudom, hogy ez nem kérdőjeleződik meg ezáltal, amit most itt hallottunk. A második dolog. Mennyire biztosan látható az, hogy a szociális dömping második és harmadik országokból bejövő szolgáltatásokra gondolok itt, nem kerül-e veszélybe bilaterális kereskedelmi megállapodásokban mindig kikötjük, hogy akik nem tartják be az ILO és a környezetvédelmi szabályokat, azok egyszerűen nem jogosultak az uniós közbeszerzési eljárásokban való részvételre. Szerintem ezt biztosítani kell. Harmadik dolog, ugye éppen most a Kolumbiával és Perúval kötendő megállapodás kapcsán az olyan rendszereket, mint a felkereskedelem, vagy mások, akik más rendelkezéseket követnek, tehát őket kívánjuk támogatni. Szerintem a közbeszerzés keretében azt kell biztosítani, hogy a felkereskedelem támogatása, vagy más rendszerek támogatása, kistermelőkre gondolok itt harmadik országokban, azok valójában megkapják a támogatást. Ez viszont nekem hiányzik ebből a szövegből, persze lehet, hogy tévedek. A negyedik dolog pedig a koncesziókra vonatkozó irányelv. Nagyon hamar eljutunk ugye az alapvető szolgáltatások körébe, köréhez, teljesen mindegy, hogy most mire gondolok itt vízszolgáltatásra, vagy mentőszolgálatra, vagy nagyon sok másik területre is utalhatnék. De ezeken kérdéses, hogy a koncesziók megadása valóban az alapvető érdekű szolgáltatások tekintetében a polgárok igényét szolgálja, vagy esetleg itt is meg kell akkor majd nyitni a kaput harmadik országok irányába. Most pedig az LCR e részéről az utolsó felszólaló. Amikor az emberek itt protekcionizmusról beszélnek, meg nem tarifális eszközökről, akkor mindig aggályokat fogalmazok meg magamban, mert ha megnézzük az amerikaiakat, vagy akár Argentinára tekintünk, amely leblokkolta tulajdonképpen az összes külső próbálkozást egy konkrét termékkel kapcsolatban. Hát a közbeszerzés tekintetében tulajdonképpen mindig is a, az adófizetők pénzéről van szó. Tehát, hogyha egy olyan helyzet van, hogy belenyúlunk a piacba különböző módszerekkel, szinte személyre szabottan adhatunk egy cég számára megbízást. És Nagy-Britanniában is volt egy nagy skandalom, ahol egy szállító cég nem kapott meg egy közbeszerzési eljárást, és akkor egy német kapta meg, de nyilván amiért, mert jobb árat kínált. Úgyhogy itt protekcionizmusról beszélünk, vagy hát nem tudom, hogy erről beszélte. A helyi piacról van szó, a szabad piacról. És kíváncsi vagyok, hogy a, a biztos úr hogyan vélekedik erről. Time to listen to the commission. Akkor meghallgatjuk most a bizottságot. Lassa, Mr. or Mrs. Uh, I'm not sure. Most tudom, hogy hölgy vagy férfi. Vászánszki asszony, vagy Vacanszki úr, kérem jelentkezzen itt, jöjjönök ide, próbálják meg <laughs> magukat azonosítani, és tegyék meg hozzászólásukat. Uh, um, first of all, I'm, afraid Először is uh, Kozsánski úr vagyok, és a közbeszerzésekkel foglalkozom. Lange úrral kezdem. Hadd kérjem meg, hogy mm, ismételje meg a kérdéseket, mert volt egy kis probléma a fordítással, és nem értettem teljesen helyesen, hogy mire is vonatkozott a kérdés, úgyhogy kérem szépen ismételje meg. No, tehát jelenleg ugye a önkormányzatok adják ki a koncesziókat, például a mentőszolgálakok vagy a vízszolgáltatók olyan háttér előtt, hogy exkluzív jogokat biztosít az egyes szolgáltatók számára, de azzal a kikötéssel, hogy közpénzek beszivárogjanak ezekbe a koncesziókba. A kérdésem az, hogy ez így marad-e, vagy arra kell, szám, szá, arra kell számítanunk, hogy ezek a koncesziók, koncesziós szerződések esetleg már a harmadik országok felé is megnyitódnak, és hát terepet biztosítani harmadik országok beli cégeknek, vállalkozásoknak, hogy itt jogosultságot szerezzenek. Bizottság? A legfontosabb aznak kiemelése, hogy a javaslat a koncesziós szerződésekkel kapcsolatban nem privatizációról szól, vagy a szolgáltatásoknak az externalizálásáról. Tehát az általános érdekű gazdasági szolgáltatások, amelyekre ön is utalt, azokat valóban az önkormányzati szervek fogják a jövőben is kézben tartani. De tulajdonképpen ezt a helyzetet semmiféle, semmiféleképpen nem kérdőjelezi meg a mostani dokumentum, ami az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat illeti, és hogyha egy önkormányzat úgy dönt, hogy, hogy úgymond házon belül kívánja megoldani a szolgáltatás nyújtást, akkor ez rendben van, sőt, a feltételek rögzítésével, tulajdonképpen a kivételek megnevezésével ez az irányelv ezt is helyezi el, előnybe, ennek biztosít előnyt. Persze, ha van egy olyan döntése az önkormányzatnak, hogy ezeket a szolgáltatásokat esetleg harmadik felek felé megnyújt, megnyitja, ha csak ezek nem privát vállalkozások. Nos, hát a a szerződések alapján egyébként közvetlenül nem adhatják ki ezeket a közbeszerzési szerződéseket. Az önkormányzatoknak bizonyos eljárásoknak meg kell felelniük, és szabályokat kell betartaniuk, amikor a koncesziós szerződéseket odaítélik. Tehát itt van vége tulajdonképpen a, a történetnek. Nem az a kérdés, hogy közvetlenül az önkormányzat, az állam fog-e odaítélni, vagy pedig externalizáljuk a szolgáltatásokat. És itt be is fejezem, mert ha jól értettem, akkor nemzetközi vonatkozása is lett volna a kérdésének. Emlékeztetnék arra, hogy a koncesziós szerződések nem képezik tárgyát a nemzetközi szerződéseknek, mint a GP, GPS-ek harmadik országok felé, vagy más országok felé. Szemben a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokra, szabályokkal, ahol ugye vannak az EU-nak bilaterális megállapodásai. Any other contribution from the commission? Valaki más még a bizottság részéről? Uh, Igen, Köszönöm, elnök úr. Hadd mutatkozzak be, Nagyják úr, te vagyok, és a belső piaci DG-t képviselem az Európai Bizottság részéről. Mi vagyunk alapvetően illetékesek a közbeszerzési reform ügyében. Lange úr kérdésére a szociális dömpinggel és a környezetvédelmi dömpinggel kapcsolatban szeretnék válaszolni. Tájékoztatnám önöket, hogy az Európai Bizottságnak is fontos prioritása, hogy a közbeszerzések terén elkerülhető legyen, hogy olyan ajánlatokat is elfogadjanak, amelyek a szociális, munkajogi, illetve közötti jogi feltételeket nem teljesítik. A bizottság pontosan azért tette ezt a javaslatot, hogy a szociális és környezetvédelmi dömpinggel szembeszálljon. Különböző rendelkezések szólnak erről, amelyek lehetővé teszik, hogy kizárjanak ajánlattevőket ilyen esetekben lehetséges, de nem kötelezettség a lebonyolító hatóság számára, hogy ne adjon szerződést olyan gazdasági szerepvállalónak, aki nem tartja be a szociális munkajogi, illetve környezeti szabályokat. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi szociális és környezetvédelmi megállapodásokra, amelyek az irányelvtervezet mellékletében felsorolásra kerültek. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy az ajánlatot elutasítsák. Másfelől a lebonyolító, megbízó hatóság kizárhat gazdasági szerepvállalókat, amikor a hatóságnak tudomására jutott, hogy ez a szerepvállaló európai vagy nemzetközi kötelezettségeket szeget meg. A harmadik aspektusa a bizottság javaslatának pedig azzal kapcsolatos, hogy az abnormálisan alacsony ajánlatokkal mit kell tenni. Itt kötelezettséget ír elő a tervezet. A, megbízó hatóság számára amikor abnormálisan alacsony az ajánlat összege, akkor az európai és nemzetközi kötelezettség megszegése miatt ki kell zárni az ajánlattevőt. Remélem, hogy kielégítő a válaszom. Most pedig át szeretném adni a szót Wark Polman kollégának, aki konkrétan a nemzetközi megállapodásokkal foglalkozik. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány észrevételt tenni a március 21-én elfogadott rendelettel kapcsolatban, ami a harmadik országbeli vállalatok EU közbeszerzéseihez való hozzászerzéséről szólt. Nem ez a mai téma, de az önök észrevételei miatt úgy gondolom, hogy itt pontosítanom kell. A gazdasági és költségvetési válság körülményei között az Európai Bizottság számára nagyon fontos, hogy a közbeszerzések terén is ö, több értéket kapjunk a pénzért. Ez az első szempont, a második pedig az EU közbeszerzési piaca már is ö, nagyon ö, nyitott, 85 százalék az általános preferenciák szerint működik az EU a harmadik országok közbeszerzési piacai szeretne bejutni, és egyelőre ez problémás. Ez az oka annak, hogy úgy gondoljuk, hogy létre kell hozni egy eszközt, ami a harmadik országokat arra ösztönzi, hogy több piaci utási lehetőséget biztosítsanak nekünk a jövőben a harmadik államok közbeszerzéseinkhez való hozzáférését egyetlen hát jogszabályban szabályoztuk, csak egyébként teljesen szabad ez. A bizottság megállapította, hogy a cégek inkább bezárni akarták a piacot, a tagállamok a status quo-t akarták fenntartani, nagyon megosztottak voltak a vélemények. A bizottság azon a véleményen van, hogy az alapbeállítás szerint az EU közbeszerzései nyitottak, tehát helyzetben lehet pályázni mindenkinek csak speciális célzott esetekben lehet korlátozni a közbeszerzésekkel résztvevőket. Ez a kiindulási alap a jövőben még fog folytatódni erről a vita. Pillanatnyilag igen, ez még nincsen a napirenden, mondja az elnök, Jánik Zsadó. Kiegészítő kérdés. Igen, a helyi tartalomra vonatkozóan szeretnék választ kapni. Jánik Zsadó, tehát kiegészítő kérdést tett fel. Mint említettem, az alapszabály az, hogy az EU nyitva áll, bizonyos körülmények között azonban lehetséges, hogy egy harmadik országból érkezett ö, ajánlattevőt kizárjanak a közbeszerzésből, hogyha nemzetközi kötelezettségek nem vonatkoznak az adott termékre, szolgáltatásra, de nincs helyi tartalmi előírás, tehát nem a válasz. Akkor visszaadnám az előadónak a szót a záró megjegyzésekre. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. június 25-ig kell a módosítókat benyújtani. 20-án, 21-én, június 20-án, 21-én fogjuk megtárgyalni a jelentést, érdekes eszmecsere lesz, egy nagyon fontos témában. Tudjuk, hogy a versenyképesség visszanyerése érdekében a belső piacot át kell szervezni, és a közbeszerzés ennek fontos részét képezi. Ez a jelentésben benne lesz a módosító, amelyeket gondolom benyújt, módosítók, amelyeket gondolom benyújtanak, azt az intézményes megközelítést tükrözik majd, ami a szubszidiaritáson alapul. Bizonyos kérdések, mint amilyen a Zsadó által felvetett kérdések, a helyi tartalom, helyi termelés, regionális termelés, valahol helyet kell, hogy kapjanak például iskolai étkezdék és hasonló szolgáltatások, ezeket nemzetközi szinten szabályozott módon lehet működtetni. Az Európai Bizottság válasza szerint folytatni kell a piacok megnyitását, akár csak az elmúlt években, de a szubszidiaritást ugye szerintem tiszteletben kell tartani. Ugye vannak az infrastruktúrák, a nagy közbeszerzések, a világgal való kapcsolat. Természetes, hogy itt meg kell nyitni a piacokat, hiszen kölcsönösséget kérünk a nemzetközi piacon, viszont vannak olyan területek is, amelyek a lakóhely közelében, sokkal kisebb léptékben léteznek, mentességet kell biztosítani a helyhatóságoknak arra, hogy ők szabályozzák ezeket a területeket. Nem szabad a Bolkestein irányelv hibáját megismételni, de közben ki kell küszöbölni azt is, hogy túlságosan bezáruljon a belső piac a külvilággal szemben. Tehát fontos az intézményes sajátosságú figyelembevétele is. Tehát két hónap áll rendelkezése júniusig, a szavazás pedig szeptemberre van betervezve, hogy rengeteg időnk lesz még erről a jogszabálycsomagról gondolkodni. 22-es napi rendi pont. úgynevezett piacra jutási rendelet. 2007-es rendeletről van szó, ami az unilaterális LKC kereskedelmi preferenciákat terjesztik ki, ugye a partnerségi megállapodások keretében. Itt jogalkotási ügyről van szó, mi vagyunk az illetékes szakbizottság. A, a jelentéstevő David Martin, és már volt egy eszmecsere, és most a jelentés tervezettel foglalkozunk, és ez benne van mindenkinek az anyagában. Tehát akkor David Martinnak megadom a, a szocialista frakcióból a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, hiszen mint már jelezte, ez már is folytatott tárgyalás az IPA-val kapcsolatban. A WTO mentesség 2007. januárjában lejárt, és és néhány ország parafálta, a karib országok például, parafálták, és, és aztán a csendes óceáni IPA is életbe lépett. Az afrikai országok számára ez azért eléggé frusztráló volt némelyik országgal ugyanis nem is tárgyaltunk, aztán aláírtunk bizonyos megállapításokat, de ne, megállapodásokat, de nem vezették be őket, vagy nem is írtuk alá. Na minden esetre, amikor lejár a WTO mentesség, akkor néhány ország nem tudják elérni a piacokat, és ezt úgy próbáljuk áthidalni, hogy a 15-28-as rendeletet próbáljuk használni. Ez 36 országnak teszi lehetővé, hogy továbbra is hozzáférjenek a piacokhoz. A bizottság javaslata szerint eljött az idő hogy 2014. januárjára tűzzék ki a határidőt, amikor az ipákat ratifikálni kell, vagy pedig a, a GSP, tehát a, a preferenciák általános rendszeréhez kell, hogy visszatérjenek e, a Bocsbecsána föld és Namibia kerül a leghátrányosabb helyzetbe, ha ez történik hiszen velük kapcsolatban alkalmaztuk azt a, törvény, azt a szokást, hogy, hogy a fegyver kívül bármi más. Nos, a, elsősorban a Kínát a, a, a virágpiacot illetné leginkább, és nem tárgyaltak újabb megállapodást, épp ezért ez a gazdaságra nagyon szomorú hatással lenn. Nos, elfogadom a bizottságnak az érvelését, hogy ez egy ideiglenes megoldás volt, de hát azért az ideiglenes megoldásoknak is kell, véget kell vetni valamikor hogyha nem lenne ezt a, ez a mentesség, akkor megszegnénk a WTO tárgyalás, vagy megállapodásokat, tehát azt hiszem, hogy a bizottság jogosan mondja azt, hogy határidőt kell megállapítani. A számomra a kérdés az nem, hogy van-e, vagy pedig az, hogy mikor, hanem az, hogy mikor lesz. A bizottság 2014 januárját javasolta, ez szerintem túl hamar lenne. Beszéltem az AKC partnerekkel, és ugyan nem használták azt a szót, hogy zsarulás, hanem azt mondták, hogy erős nyomást gyakorolják rájuk, hogy minél hamarabb kössenek meg egy a megállapodás, még akkor is, hogyha nem kielégítő. Tehát az én javaslatom az, hogy legyen határoda, de, határidő, de két évvel később legyen, tehát 2016. januárja. Egy példát hoznék fel. Kenya júniusra vagy júliusra képes lesz aláírni egy IPA megalapodást, de ha az, a, a választások jönnek, aztán utána a tárgyalásokat kell folytatniuk, és akkor már rögtön elérjük 2010 januárját. Becsán a föld és Namíbia esetében azt mondják sokan, hogy a probléma az nem velük van, hanem a dél-afrikai kapcsolatuk okozza a problémát. És további időre van szükségük, hogy a partnereikkel tárgyaljanak. Na, minden esetre 2014 az túl korán van, szükség van másik határidőre, és én 2016-ot javaslom. Jó, akkor most lássuk a vitát az árnyék jelentéstevők az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, David. Értem, hogy mit mond David. Ugyanakkor nem igen tudom elfogadni, a határidő kiterjesztését, és ennek az okát is megmagyarázom. Először is tudjuk, hogy az IPA tárgyalások 2007-ben kezdődtek, és ez 7 évet jelent, ez azért egy jelentős idő tartam, és vannak olyan országok, amelyek ipákat megkötöttek, tehát akkor azok számára, akiknek megvan az ipája, azok számára ez nem egészen igazságos. Tehát akkor a kérdés az, hogy, hogy mi lesz az ösztönző a többiek számára. Felmerül a kérdés, hogy hogy elgondolkodunk-e azon, hogy mi fog történni, tehát mi lesz a következmény. Ha adunk még plusz éveket, további éveket, akkor tulajdonképpen elvesszük annak az óhaját, hogy megállapodást kössenek. Felmerül a kérdés, hogy pozitívan tudják-e felhasználni ezt az időt. Ez a hét év, ami már eltűnt, az nem jogosít fel arra bennünket, hogy azt mondjuk, hogy ha plusz két évet adunk, akkor az megoldja a problémákat. Szerintem meg kell vizsgálna a különböző országokat. És amikor kereskedelmi megállapodásokat akarunk kötni, akkor lehetne azt mondani, hogy valakinél mindig, valamelyik, valamelyik országban mindig van eh, választás, és nem lehet ezt állandóan figyelembe venni, hiszen a választások után sem történik e, semmi becsán a föld, és Namibia esetében igaz, amit hallottunk, de szerintem a két plusz év nem tudom mit okozna, és hiszen a probléma nem becsán a föld és, és Namibia, hanem Dél, a, Dél-Afrika. Épp ezért az EPP inkább a jogi szempontból vizsgálja ezt a kérdést, hiszen én kereskedelmi jogász vagyok, de felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi rendszer valóban megfelelő-e, hogyha ezt a vto ban tárgyaljuk. Tulajdonképpen ez még további kihívásokat is okozhat, és problémákat okozhat. Épp ezért az IEPP inkább a bizottság javaslatát támogatja, és azt mondják, hogy ez a hét év elegendő kellett volna, hogy legyen, hogy ezeket a megállapodásokat megkötjük van, megkössük. Tehát a megoldás az az IPÁK megoldása. Rinaldi kolléga, a másik eredmény. Thank you, thank you, President. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Hát az én álláspontom pozitív volt, ami a bizottság által szabott határidőt és a megszövegezés is életé. Nyilván megismételhetjük majd itt a különböző pontokat. Ami az ipákat életi, nem 2007-ben indultak, 2007-ben kellett volna őket lezárni, mert 2001-ben indult a folyamat. Nem hallottuk a közbevetést, de extra időt kaptunk tulajdonképpen, már úgymond a hosszabbításnál tartunk. Azt gondolom, hogy a DEVE szakbizottságban is lefolytattuk már a, a vitát. Ők nem akarnak új határidőt, és tulajdonképpen a saját frakcióm emberei sem támogatnák ezt. Mert agályaink vannak. Ami elhangzott, Fjellner képviselőtársunktól teljes mértékben igaz, de egyet kell értenem azzal a salamoni megközelítéssel is, amit a, az előadó vezetett elő. Igen, bár nem tudom, hogy mire mondjuk, hogy igen, mert nem hallottuk a közbevetést. Ideális helyzet nincs. És euh, nehéz is döntést hozni, mert most mínuszt, meg pluszt fogunk minden egyes különböző álláspont mellé tenni véleményként, ezeket lehet majd értekelni, és hát nagyon különböző elemeket kell tekintetbe venni. Úgyhogy a két további évet várunk, és aztán lesz egy megállapodás, akkor én úgy gondolom, hogy ezzel nem zárul le az IPÁK története. Az a tény, hogy már régóta várunk, és már most is a hosszabbításnál tartunk. Az is év lehet, hogyha az országok, az érintett országoknak még egy-két évre van szükségük, akkor ez nem lesz katasztrofális hatással az ipákra, illetve az Európai Unióra. Azonban mégiscsak felvet, felvet mindez két kérdés, és itt tisztázni szeretnék két dolgot. Az egyik, ha nincs határidő, akkor probléma lesz a VTO-n belül. Már most is olyan helyzetben vagyunk, hogy lehetnének problémáink a VTO-n belül, mert hogyha egy rögzített határidőt halasztunk el, akkor ez az uniót lehet, hogy védi a VTO-n belüli hatásoktól, következményektől, lehet, hogy ezt fogják mondani, és értem azt az érvet, hogy igen, hosszabbítunk, de gyakorlatilag még egy lövés, és akkor vége. Lehet, hogy ez Genfben érv, de erre vonatkozóan szerettem volna még egy kis pontosítást. Másodszorban. Mennyiről beszélünk? Vannak-e adatok arra vonatkozóan, hogy milyen összegekről van itt szó? Mert hát általánosságban véve az EU és az AKC, IPA vonatkozásban nagyon pici volumenű a globális kereskedelemhez képest. Úgyhogy nem tudom, hogy ez még több le, főleg, hogyha súlyba latba vetjük most az előnyöket is. Na nézzük akkor a következő véleményeket. Fjellner képviselőre is reagálok, de Davidnek is mondom, hogy lehet, hogy nem is értesz velem együtt, hogy a bizottság annak idején hát óriási bottal akarta verni a képviselő, a magukat képviselő tárgyalófeleket, és hát azért ez sem, eh, ez is probléma, de ha nem tűzünk ki határidőt, akkor nincs is mint betartani. Tehát akkor a tárgyaló felek állandóan majd ki akarják tolni a határidőt, és ez nem fel azokkal szemben, akik már a hosszadalmas, nehéz tárgyalásokon túl vannak. Úgyhogy nem tudok ezzel egyet érteni, hogy kitoljuk a határidőt. A másik dolog pedig ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy az a felvetésed, elképzelésed, hogyha újra választanak, akkor te fogod majd ezt a témát vinni tovább jelentéstevőként. Taylor képviselő a zöldektől. Köszönöm szépen, és Davidnek is köszönjük az expozét. Strasbourgban volt egy ülésünk, a, ahol az árnyékjelentéstevők találkoztak, és nekem úgy tűnt, hogy David nagyon is szimpatizált az általunk felvetettekkel kapcsolatban. Azaz, hogy hát nem tökéletes világban élünk, és a minden AKC ország ugye ippával rendelkezne, akkor ez lenne a tökéletes helyzet. De hát sajnos az van, hogy az a nyomás, amelyet gyakorolunk az AKC országokra, az aránytalan. Tulajdonképpen a gazdasági előnyhöz képest, amely együtt jár az ipával. És akkor vagy nincs kedvük az AKC országoknak, vagy nincs motiváció, hogy előrébb jussanak, vagy egyszerűen nincs a megfelelő infrastruktúra meg náluk, hogy, hogy lépjenek. Az AKC országok minisztereinek tanácsa decemberben, 2011-ben azt mondták, hogy ezek a rendeletek még több egyensúlytalanságot fognak hozni az AKC országokra, és ezért utasították el miközben tudjuk, hogy az IPA azért nagy vonzerővel bír nagyon sok Ákácsi ország számára, hiszen elindítaná a regionális integrációt, és hát erről is beszéltünk már másik ülésünk alkalmával. Nem tudjuk azt elfogadni, hogy az EU bizottság érvel a rendelet mellett, és hogy ezek megalapozott érvek lennének. Hiszen nem igaz, hogy visszavonja a kedvezményezetti státuszát ezeknek az országoknak a WTO döntés előtt. Nem hiszem, hogy bárki is kezdeményezne egy ilyet. A második dolog pedig a GSP nem alternatív megoldás. A kakaó, nagyon sok zöldség és a virágok nyilván nagyon érzékenynek tartott termékek, amelyekre nem vonatkoztatható a GSP rendszer. És az utolsó pontom, meg lennék lepődve, hogyha Haiti, amit a leg, akinek a legsúlyosabb hurikán kellett elszenvednie két évvel ezelőtt, hogyha tőlük visszavonjuk most a ö, rendszert, ezt a preferencia rendszert, akkor utána ipát írna-e alá. A rendelet végrehajtására két év áll rendelkezésre, de valószínűleg az lesz a helyzet, mint ami most is. Úgyhogy ezt a jelentést át kellene dolgozni, át kellene dolgozni, és javasolja azt, hogy utasítsuk el ezt a rendeletet egészében. Köszönöm. Egy megjegyzést engedjetek meg. Haiti egyébként az Everything But Arms rendszerből már mindig is profitált, ez csak egy rövid megjegyzés a részemről. Bent Lange kap még szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hát azért magunk előtt is valljuk be, hogy a tárgyalások az ipákról nem csak azon buktak el sok területen, mert más partnerországok nem vetették alá magukat, és nem hajtottak fejet, hanem azért, mert az Európai Bizottság vezetői sem voltak mindig nagyon partnerségi hangulatban. Helytelen ezt az eszközt most egyfajta nyomásgyakorlásra felhasználni. Az, hogy most vagy megszoksz, vagy megszöksz, tehát vagy aláírjátok az ipát, vagy nem kaptok szabad hozzáférést a piachoz, ez nem helyes partnerségi megállapodás kínálni azt jelenti, hogy partnerségi alapon kell lefolytatni a tárgyalásokat is, partnerségi megállapodással a végén. Úgyhogy a vita itt a Dél-Afrikával kötendő ipát tekintve, hát vannak kérdések nyilván, ami a Vámunióval kapcsolatban áll, de tekintettel arra, hogy az Unió hogyan vezeti a tárgyalásokat Afrika déli országaival. Ez is azt mondatja velem, hogy nem szabad ezt az eszközt most nyomásgyakorlásra fölhasználni, annak érdekében ki erőszakoljuk az ipákat. Mert ezeknek a célja teljesen más lett volna eredetileg. Úgyhogy David javaslata teljesen fair, mondjuk azt, hogy adunk még két évet haladékként, de a WTO kötelezettségekből fakadóan azonnali piacra jutási lehetőséget biztosítanék, úgyhogy én azt kérem, hogy támogassák David Martinnak a javaslatát. Uh, Engedjék meg, hogy én is részt vegyek a vitában, hiszen én vagyok az elnöke a guinea zambia delegációnak, és nagyon érdekelnek az egyoldalú kereskedelmi preferenciák. Az a um, nem 2007 van, és nem tisztességes, hogy olyan országok, amelyek ugyanolyan helyzetűek, de nem alkácsi országok, ne részesüljenek ugyanezekből a kedvezményekből. Latin Amerikában vagy a szomszédságunkban vannak olyan országok, amelyek hasonló fejlettségi szinten vannak, és ők nem részesülnek ebből a nagyon ambíciózus, nagylelkű kereskedelmi kedvezményből nem a jogi aspektust kell csak vizsgálni, hanem a tisztesség, a tisztességes bánásmód kérdését is, hogy az Európai Unió ugyanúgy lépjen fel mindenkivel szemben. Tehát ez itt a lényeg. Véleményem szerint a jelenlegi helyzet nem maradhat fenn, véget kell neki vetni, attól függetlenül, hogy egy éven vagy két éven belül történik ez meg, ezt a szakbizottságra bízom, de én mindenképpen támogatom a bizottságnak a fő célkitűzését, mi szerint nagyon egyértelműen ki kell mondani, hogy a helyzet nem maradhat így fenn, véget kell neki vetni. Hallgassuk meg Sandra Gavinát, az Európai Bizottság részéről Köszönöm szépen mindenkinek, jó napot kívánok! az egyes és a hármas módosítóra szeretnék összpontosítani a, az ismertetőmben, és megpróbálok röviden fogalmazni. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, és a nagyon érdekes vitáért is, nagyon érdekes is volt, meg biztató is hiszen ebben az ügyben régóta dolgozunk, örülünk, hogy a parlamentet is érdekli. Egyes módosítóval, tisztelettel nem tudunk egyáltalán egyet érteni. A delegált aktusok alapértelmezését alkalmaztuk, az omnimus javaslatra is szeretnék utalni. Még hozzátenném talán, hogy mint tudják, a parlament és a bizottság között a kapcsolatok ö, közös értelmezéssel állnak hozzá a, a delegált aktusokhoz, úgyhogy nincs szükség adhok módon ennek a kiegészítésére itt most. Ami a hármas módosított élet, egy nagyon szakmai kérdésről van szó, néhány dologra szeretnék itt visszautalni, amelyek elhangzottak, de nem voltak teljesen szakmaira pontosak a virágok. Maximum 7% importvámot kell fizetni utánuk, amikor az EU-ba megérkeznek, nem 23-at. Most ami Botswanát, Namibiát, Dél-Afrikát illeti, nyilvánvaló, hogy Botswana és Namíbia valamilyen fajta ideiglenes alkalmazást kell, hogy kapjanak, viszont Dél-Afrika teljes védelmet kap a tdc keretében. Nagyon óvatosan beszéljünk arról, hogy ki kicsoda, Fjellner képviselő is mondta, hogy ugye Európa Európa nem feltétlenül kell, hogy ugyanúgy bíráljon el minden országot. Rinaldi úr azt kérdezte, hogy az EU érdekeit, az AKC érdekeket hogyan lehet megvédeni. Én 12 évet töltöttem Genfben, nincs mentesség Genfben, úgyhogy a választ ebből már látják, és ami Haitit életi Ugye olyan ez, mint az igazságszolgáltatás, hogyha azonos valakinek a helyzete, akkor a bőrszínétől, hajszínétől függetlenül ugyanolyan ítéletet kell, hogy kapjon. Ha Haiti a legszegényebb, legkevésbé fejlett országok közé tartozik. Beszélhetünk róla, de ezen a listán vannak más országok is, amelyek ebbe a körbe tartoznak. Most velük akkor mi legyen? hármas módosító kapcsolatban itt a, az indoklásra szeretnék utalni. Ez nagyon érdekes, nagyon érdemes elolvasni. Szerintem jó leírását adja az áthidaló megoldásoknak láthatjuk, hogy 17 és nem 18 ország van most már, akik nem ratifikáltak, és nagyon bízunk benne, hogy az elkövetkező két év során csökkenni fog a számuk, és a végén eléri a nullát. A, az indokolásnál meg itt a teremben is hallottam, olvastam és hallottam a nyomás kifejezést. Én úgy gondolom, hogy a lendület és a nyomás, a presszió nem azonos. Nagyon nehéz lenne a biztosomat meggyőzni arról, hogy olyan hazárdjátékba kezdjenek, hogy, hogy most itt azért kezdeményezzünk jogszabályt, hogy a tárgyalásokra nyomást gyakoroljunk. Ez nem lenne korrekt. A az érvelés a kezdeményezés mögött az, hogy egészséges, stabil, kiszámítható jogi keretekbe helyezzük ezeket a folyamatokat. A következő bekezdésben az szerepel, hogy nagyon rövid, egyoldalú határidőt szabnának meg erről. Természetesen lehet vitát folytatni, ezt megbeszélhetjük hiszen hogyha van helyes döntés, akkor eh, ezt eh, meg eh, lehet hozni. Most nincs határidő, 2007-ben volt határidő. Nézzük meg a partnerségi megállapodások történetét. 89-ben jutottunk erre a döntésre, 40 évig folytatódott az egyoldalú partneri viszony, és mi azt mondtuk, hogy most már igazi partnerséget akarunk, 2001 Kotonú egyezmény, az AKC országok 99-ben, 2000-ben anélkül, hogy bármilyen nyomást érzékeltek volna, másfajta partnerséget akartak ahhoz képest, ami érvényben volt. A 2000-es, a 2000 évi kotonú megállapodással kapcsolatban, ugye a Dohában ott voltam, amikor ezt a híres érhet mentességet kialakították, banánügy, az AKC kollégák gyakoroltak nyomást, és igazából a kosztarikaiakból, a Fülöp-szigeteiekből kicsikarták 2007-ben a megállapodást, még más országokat is említhetnék. Van bizonyos szintű szolidaritás a fejlődő országok között, ezt nem tagadnám, de 2007 azok számára is fontos dátum, akik nem az AKC világához tartoznak. 2008-ban Genfben dolgoztam, és érzékeltem ezt, aztán elhomályosultak ezek a dolgok de ránk tekintettek annak idején és partnereinkre. 2014 mennyire van messze. Nagy erőfeszítést kell tennie a biztosomnak, időt akar adni arra, hogy a dolgokat elvégezzék. Nem érdemes ezt lerövidíteni a politikai jelzés az egyéves lerövidítés esetében az lenne, hogy igazából nem is koherens a politikánk, ez csak egy üres burok, attól függ, hogy éppen melyik országról van szó. Hogyha valamelyik konkrét országról van szó, akkor partnerségi megállapodást kötünk, kvótamentes, vámmentes, stb. Attól függetlenül, hogy a legszegényebb országról van ez szó, vagy nem, um, szimmetriát nyújtunk, um, ami nagyon fontos az AKC országoknak, de bizonyos közép-amerikai országok is nagyon szeretnék megkapni, de nem kapták meg. Nem kapták meg a kumulációt sem, a teljes kumuláció nagyon fontos, drága jutalom, amit csak az EPÁK nyújtanak. A feltételek is változtak, az időkezelés is más volt az AKC országok esetében, mert hát ugye sose fordult elő, hogy előre hoztuk az ideiglenes alkalmazást, mielőtt mondjuk az adott ország ratifikált volna, asszonyom kicsit rövidebben tudna fogalmazni, kérdezi az elnök. Szóval ez nem igazán lehet a mi célunk. Én a tárgyalások tartalmával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy elolvastam itt az indokolásban, hogy vannak olyan területek, amelyeken nem zárultak le a fejlemények. Mi nem akarunk olyan megállapodást kötni, ami nem szolgál a partner megelégedettségére minden egyes régió esetében be tudom mutatni, hogy megérett a helyzet, egy évvel kitolni az időpontot, azt jelenteni, hogy a lendületet veszítjük el. Itt nem nyomásról, hanem lendületről van szó. Belpolitikailag elveszíthetjük a támogatást, a belpolitikai érvelést egyébben tovább kellene fenntartani, nézzék meg a belpolitikai helyzetet az AKC partnereknél, illetve Afrikában. Di? Szerintem nem tisztességesen járjának el az AKC országokkal, ahogy Stördi kolléga is mondta tehát azok között nem lennének országosak, akik aláírták, és akik nem. E, egy, adok egy példát két országról, amelyek az AKC világban élnek. Az egyik, aki a 2000-hez nem csatlakozott, mert azt mondta, hogy jelenleg nem tudok ilyen kötelezettségeket vállalni az. A másik, egy szomszédos ország viszont megkötötte, egyszerűen csak aláírta, a ratifikálás még mindig függőben van. Ez a két ország 2014. január 1-én hozzanék ezt a dátumot, akkor teljesen egyenlőtlen helyzetben lennének. Itt Gabonról és Kamerunról van szó. Kamerun továbbra is élvez még egy év preferenciát, anélkül, hogy bármit is tett volna mást, mint amit Gabon tett, azon kívül, hogy parafálták és aláállták az megállapodást, és Gabon, amely 2007-ben nem a, a, a, írta alá az ápát, ma vámokat fizet, és 2014-ig e, e, vámokat fog fizetni, mivel 2014. január 1-én a GSP-t is fogják e, alkalmazni. Tehát ezzel a rövid történetre is láthatják, hogy az európai lépések nem semlegesek hiszen politikai szempontból ezek nagyon is jelentősek. A politikai szempontból nem következetesek lesznek, és nem igazságokat. Most akkor a jelentéstevő teszi meg a, követ, a következtetéseket, vonja le. Az a benyomásom, hogy nem szálltak szembe az én véleményemmel, de hát azért ez a vita még nem zárodott le. A bizottság azt mondta, hogy ez nem jó pillanat, de ugyanakkor a végén azt mondta, hogy nyomást kell gyakorolni az AKC országokra, hogy aláírjanak olyan megállapodásokat, amelyek nem kedvezőek számára. Hát ez azért eléggé zavaró. Én a Karib és a csendes óceáni megállapodásokkal kapcsolatos jelentéstevő voltok, de nem mondhatjuk azt, hogy azon országokban szempontjából, akik aláírták az epá t azok számára az nem igazságos. Azért írták alá, mert mások. De hogyha azt mondjuk, hogy nyomás alatt írták alá, akkor ez megváltoztatja az esmecserének az irányát. azok, akik aláírták az apát, mert azt hitték, hogy ez az országok gazdasági érdekét szolgálja. Az erősebb érv persze a VTO kompatibilis kérdés, és ezért beszéltem a dátumról, de 2014. január 1-ét azért vették elő, és most ez mennyiben más, mint 2013. január 1 -e, vagy 2012, vagy 2016. január 1 -e. Tehát egyik vagy másik dátum sem hangzik másként. Persze a bizottság számára világosá volt, hogy hogyan tudnak az EPO, EPA országokra nyomást gyakorolni, vagy a potenciális EPA országokra nyomást gyakorolni, hogy írják alá ezeket az APA megalapodásokat. Én időt szeretnék biztosítani, bizonyos országokkal hogy tárgyaljanak. Hogyha 2016-ra ezt nem tudják megtenni, akkor a következményeket vállalni kell az alternatív gazdasági rezsimekkel kapcsolatban, amelyek az egyetlen lehetőség lesz számukra. Tehát az a, ha a rendelet meg lesz, akkor fogjuk a dátumokat, a határidőket megállapítani, és akkor látható majd, hogy hány hónapig tárgyalhatnak még de ezt az ősz során fogják el legkorábban meghozni, és akkor egy év áll a rendelkezésükre. Még egy technikai megjegyzés. megfelelő tájékoztatásra van szükséges, szükség az EPA-val kapcsolatban. Én tudom, hogy a Zimbabwe alájárta az EPA-t, de hát ezt hivatalosan nem hallottam a bizottság részéről, nem hallottam. Az én, én adataim alapján 18 írta alá, ugyanis az más, többi intézmény nem tájékoztatott arról, hogy mások aláírták volna. Köszönjük szépen, nagyon kiváló vita volt. A módosítók bejelentésének határidő május 8 június 20-án fogadjuk el a szakbizottságon, és a plenárisan valószínűleg szeptemberben. 23-as napirendi pont a küldöttség Kelet-Afrikában. Erre már utaltunk, mindenkinek megvan az anyagában, nem kell foglalkozni vele. Összefoglalásként csak annyit mondanék, hogy nagyon tanulságos látogatás volt. A delegáció tagjai akarnak-e valami megjegyzést fűzni ehhez? Akkor jön a 24-es napi rendi pont. A hivatalosan támogatott exporthitelek, vagy államilag támogatott exporthitelek. Ez a rendelet végrehajtásával kapcsolatos, ez egy tavaly elfogadott rendelet. Megint csak Jánik Zsádó a jelentéstevő. Én meg is adom neki a szót. Monsieur le Président, Köszönöm, elnök úr, és azt hiszem, hogy jó hír, hogy ezt a vitát megtartjuk, ugyanis amióta a kereskedelemben együttdöntési döntési rendelkezik a parlament, rendkívül fontos, hogy nyomon kövessük azoknak a rendeleteknek, irányelveknek az alkalmazását, amelyekről mi tárgyalást folytatunk, és amelyeket végül elfogadnak. Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök hogy a bizottság képviselői is itt vannak, illetve a tanács titkárságának képviselői is, többek között azok, akik az export hittelekről szóló tárgyalásokban részt vesznek, és nagyon örülök, hogy ők is itt vannak ezen az eszmecserén. Nagyon aktuális ez a téma, ugyanis a rendelet alkalmazása úgy alakult, hogy a tagállamok jelentést kell, hogy készítsenek, beszámolót kell, hogy készítsenek a döntésünk értelmében, és um, érdemes uh, megbeszélni, hogy a tanácsban hogy is áll ez a vita, hogyha visszagondolnak arra a vitára, amit itt a szakbizottságban tartottunk, ugye uh, azt mondtuk, hogy nagyon fontos, hogy uh, az Európai Bizottság kereskedelmi partnerekkel való kapcsolataiban folyamatosan odafigyeljen a level playing fieldre az hitelügynökségek esetében. Már néhány héttel ezelőtt terveztük ezt a vitát, csak el kellett halasztani, mert az Európai Bizottság Kínában járt, valamilyen Kína-USA megállapodással foglalkoztak, majd talán elmondják, hogy hogy mivel, és nem tudtak itt lenni. Aztán elnök úr emlékszik rá, hogy január harmadikán a szakbizottság nevében a Dán elnökségnek levelet küldtünk, mert már akkor megállapítottuk, hogy nehezen valósul meg az, amit elfogadtunk. Mi is a probléma lényege? mi okozza a gondot a tanácsban, érdemes lesz meghallgatni a kommentárokat is itt, pontosan az, hogy a hitel tehát az export hitel ügynökségek, mivel részt vesznek a kereskedelmi tevékenységekben, implicite meg kellett, hogy feleljenek a szerződés 21. cikkének. A magyar elnökség alatt tárgyaltuk meg ezeket a szabályokat, de úgy gondoltuk, úgy tekintettük, hogy a az export hitelügynökségek az általános külső fellépési szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, demokrácia, emberi jogok, fejlesztési koherencia. Tehát implicite azt mondtuk ezzel, hogy a reporting rész is a szerződés 21. cikke alapján kell, hogy alakuljon. Mert sajnos, amikor a britek első tervezetét megnézzük, ez így néz ki. Most itt a bridge specifikus dolgokra nem térnék ki, de a lényegi részről gyakorlatilag semmilyen információ nem érkezik, és ez nyugtalanító, ugyanis még egyszer mondanám, hogy a tanácssal tárgyalva a parlament azt gondolta, hogy mivel az export hittel ügynökségek leginkább közhatóságok körébe tartoznak, közpénzeket használnak, az Európai Unió céljait kell, hogy szolgálják ők is. hát addig, a pillanatig, amíg az első jelentés beszámolót a tagállamok megküldik, vagy attól kezdve, hogy megküldik az első beszámolót, két-három év fog eltelni, mire teljesen konformá válik a beszámolás a valóságban is. Köszönöm a figyelmüket, elnök szükségtelen hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a follow-up tevékenység, amit végzünk. Megnyitom a lehetőséget a hozzászólások előtt. Nincs senki, aki hozzászólna. Paolo Versáti a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Nagyon negatív értékelést adott az előadó. Igen, de ettől függetlenül meg szoktuk köszönni. Nagyon konstruktív mindig. nem értékelés, hiszen még nem készült el a jelentés. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nem pusztán a munkájáért, hanem azért is, mert konstruktívan áll hozzá a gyakorlati aspektusokhoz, hogy például mikor kell a jelentést elkészíteni. Megállapodtunk egy menetrendben, júliusra kell a tagállamoknak az első 2011-es éves jelentésüket benyújtani, és aztán a bizottság októberben kell, hogy éves jelentést készítsen a parlamentnek, ezen információk alapján a, az exporthitelügynökségek EU céloknak való megfelelőségéről. Az Európai eh, Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az Európai Uniós jogszabályokat megfelelően alkalmazzák, ezért természetesen elkészítjük a beszámolónkat az önök részére. Na most, ami magát a tartalmat illeti, vagyis, hogy hogyan is kell beszámolniuk a tagállamoknak, és hogyan kell a bizottságnak ezután. Ahogy már elhangzott, a melléklet első része egyértelműen elmagyarázza, hogy miről kell beszámolni a tagállamoknak a nemzeti jogszabály keretek között. A bizottság annak érdekében, hogy struktúrája a tagállamok tevékenységét, egy checklistet, fog javasolni a tanácsnak, ami megkönnyíti majd a tagállamok munkáját, hiszen ennek alapján végzik majd a beszámolót, és a bizottság is ennek alapján készít jelentést. A parlamenttel, az előadóval megbeszéltük már, hogy mi legyen benne a checklistben. Úgy gondolom, hogy feltételezve a tagállamok jó hiszeműségét, jó szendékát, az éves jelentések megelégedésünkre fognak szolgálni. És ebből fel lehet mérni az exporthitel ügynökségek megfelelőségét. Amennyiben a tagállami jelentésben nincs elegendő információ, tehát ez a beszámoló nem teszi lehetővé az éves jelentésünk elkészítését, akkor ezt egyszerűen nyugtázni fogjuk, és ebből indulunk majd ki. De a mostani tanácsbeli vita kimenetele alapján én bízom benne, hogy nem ez lesz a helyzet. Ahogy az előadó mondta, lehet, hogy nem sikerül majd elsőre a tagállamoknak jól elkészíteni a beszámolót, hiszen ez új terep minnyájunk számára, de bizakodunk, hogy kölcsönös megállapodásra jutunk, és ugyanúgy értjük majd a beszámolási kötelezettséget. Még korai nyilatkozni, hiszen még nem kaptuk meg a jelentéseket. Talán az év második felében érdemes lesz visszatérni erre egy másik vita keretében. Az előadó azt is jelezte, illetve utalt egy fontos új fejleményre az exportitel kapcsán Kína és az USA között amikor Xi elnök meglátogatta Obama elnököt az USA-ban, közös nyilatkozatot tettek arról, hogy kezdeményezik a nemzetközi iránymutatások kialakítását az exporthitelek témájában 2013-ig. Majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel jár ez Kínába jártunk, el kell, hogy mondjam, hogy nem sokat sikerült kicsikarni a kínaiakból, nagyon óvatosan nyilatkoztak az USA-val folyó tárgyalásokról, abban bízunk, hogy sikerül majd többet megtudnunk a május elejé USA-Kína találkozó után, és akkor pontosodik majd a menetrend, az ütemezés is. Ez egy nagyon fontos dolog lesz gazdasági szempontból, hiszen először fordul elő, hogy kínai partnerrel, exporthiterről folynak tárgyalások, nagyon érdekes lesz a környezetvédelmi munkajogi aspektusok megvizsgálása is, ami szerepel majd ebben a, az iránymutatásban gazdasági jelentősége annak, hogy Kína tárgyal az exporthitel megállapodásról igen nagy. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniót ez érdekelni fogja. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács is szót kér, és nem, látok, nem látom okát, hogy miért ne hallgassuk meg a eh, titkárság részéről Andreas Struppöt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem igazán kérés volt, hanem megkérdezték, hogy mivel az elnök nem tudott eh, itt lenni, akkor az ő nevében csak annyit szeretnénk mondani, hogy megkaptuk a levelüket, a munka folyik, mindenki számára ez egy új dolog, még a tagállamok számára is. Én egy kicsit optimistább vagyok, mint Zsadó úr, de mint a bizottsági kolléga is mondta, meg kell várnunk, hogy mi is lesz az eredmény, majd amikor eljön az idő erre. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevő, akkor összefoglaló véleményt tenni. Csak szeretném megköszönni a bizottság és a, tan a tanács titkárságának a képviselőjének a hozzászólását, ugyanis úgy látom, hogy fontos, hogy megvitathatjuk azt, hogy hogyan hajtják végre azt, amit itt tárgyaltunk. És az elfogadott megállapodásokat is nyomon követhetjük. Ugyanis a szakbizottságban a, még most tanuljuk az együttdöntést, és épp ezért nagyon fontos, hogy az igazi, a valós életben is megtörténnek azok a dolgok, amikről tárgyaltunk. Épp ezért köszönöm, hogy eljöttek a tanácsi és bizottsági kollégák. Végül az 25-ös napi rendi pont. Mint tudják, ez egy nemzetközi megállapodás. Mi vagyunk az illetékes bizottság, és David Martin az előadó. Már volt róla eszmecsere, most pedig az ajánlás tervezetet vitatjuk meg. Ezt a jelentéstevő elküldte az anyagok közé, és azt javasolja, hogy eh, a e, parlament egyetértését visszatartsa, tehát nem e, egyezik bele, e, hogy ezt a megkössék, ezt a megállapodást. Mielőtt átadnám a jelentéstevőnek a szót, el szeretném mondani, hogy mivel több olyan bizottság, szakbizottság, amely véleményt kell, hogy megfogalmazzon, azt kérte, hogy várjuk meg a véleményüket, épp ezért az ütemtervet egy kicsit kiterjesztjük, és a szavazás a júniusi és nem a májusi szakbizottsági ülésen fog megtörténni. Tehát akkor ma megvitatjuk az ajánlattervezetet, júniusban pedig az intában szavazunk róla. Nos, akkor ezek után az ajánlás tervezetet vitassuk meg. És David Martin ennek az előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Már néhányszor foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, tehát nem hiszem, hogy részletekben menően kell tárgyalni, de jogosan mondta azt, hogy azt javaslom a sok konzultá konzultáció után, hogy az aktát utasítsuk úr el. Ugyanakkor nem utasítom van vissza annak a szükségességét, hogy a szellemi tulajdonjogokat megvédjük. Ugyanis Európának nyers, Európa nyersanyagban nem gazdag, épp ezért a szellemi innovációs és kreativitás, innovációhoz való készségünk, érre való készségünk és a kreativitás alapján kell versenyeznünk. Nem volt könnyű döntés, mert az akta nem éri el a célját, és ezért problémák vannak vele. Az első probléma az, hogy összekeveri a dolgokat, tehát ugyanabban a szerződésben különböző javakkal foglalkozik, szellemi és fizikai dolgokkal, és ezeket meg kell különböztetni. És ha a bizottság egyik képviselője ellop egy almát egy üzletben, aztán online egy dallamot tölt le, az azért két különböző tevékenység, Eh, és épp ezért eh, nem lehet őket azonosan kezelni. Mint ahogy már mondtam, a probléma az néhány területen a pontosságot eh, igényli, vagy a pontosság miatt merül fel, tehát például a kereskedelmi szintű visszaélés mit jelent, tehát ezt meg kellene határozni. Hát nem, nem hoz konkrét példákat rá, például az azt jelenti, hogy ha én letöltök egy filmet, akkor az nem kereskedelmi nagyságú visszaélés, de hogyha Zsadé úr, az például én odaadom Zsadó úrnak, és ő meg további barátainak is továbbadja, akkor ez most kereskedelmi méretű visszaélés már. Tehát ezért kellene szükség rá, hogy, hogy ezeket pontosan meghordározzák. Egy másik probléma az internet szolgáltatóknak a kötelezettségei, ez tulajdonképpen egy internetes rendőrséget állít fel, és ezt én nem tudom elfogadni. Persze ellenévek lehetnek. És szerintem az akta kérákényszeríti a szolgáltatókat, hogy tudják, hogy hogyan használják fel az általuk terjesztett anyagokat. Tehát a bírósághoz fordulnak az emberek, és nem hiszem, hogy a szolgáltatókra ezt a kötelezettséget lehetne rólni. Nem akarok most tovább beszélni ezekről, hiszen már sokszor végigmentünk rajtuk. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni az aktával kapcsolatban. Nyilvánvalóan a kínaiaknak, az indiaiaknak, az oroszoknak és másoknak is alá kellene írni, de ez egyre kevésbé valószínűleg tűnik, hogy őket sikerül magunkkal mellé állítani, és épp ezért szerintem a WTO megoldás az egyetlen megoldás, mert különben de lehet, hogy még évekig ez nem sikerül, de a végül mégiscsak sikeres lenne, és meg lesz az a szerződés, mint amely, amely globálisan alkalmazható, és nem úgy, nem értelmezhetik úgy, hogy ez valaki ellen szólna. Tehát több okból is szerintem vissza kellene utasítani, el kell vetni a ö, aktát, ugyanakkor a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozni kell, és reméljük, hogy az e-bizottság majd javasol ezzel kapcsolatban európai törvényt, és, és talán sikerül akkor az országokban is, a tagállamokban is a szellemi tulajdonjogokat megvédeni. árnyék tevők Először az EPP névről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük Davidnek az előadását is. Egy kicsit kényelmetlenül érzem magam az aktával kapcsolatos viták kapcsán, amit a parlamentben történt az utóbbi két hónapban. Elsősorban azért, mert a vita arra koncentrált, hogy az akta a probléma, tehát az aktát kell megölni, elintézni. De szerintem ez visszalépést jelent, hiszen e, igazából a kalózkodás a probléma, és a kérdés az, hogy hogyan lehet megvédeni a szellemi tulajdonjogokat. A szerződés mögöttes gondolatát elfelejtették és ez szomorú, mert számomra ez a legfontosabb, hiszen így tudjuk megvédeni az európai munkahelyeket, a szabadalmakat, harcolhatunk a hamisított gyógyszerek ellen, a hamisított gépkocsi alkatrészek ellen. Biztos vagyok benne, hogy az az aktának a megsemmisítése nem segít ebben a harcban. Aki füzette, követte a, például a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Indiával, aztán voltak a Kínával való folytatott tárgyalások, neki látnia kell, hogy azon erőfeszítéseink, hogy jobban tiszteletben tartsák a szellemi tulajdonjogokat, és szigorúbb törvényeket vezessenek be, az nem lesz könnyebb, hogyha a jelenlegi joganyagunkat nem fogadjuk el, tehát épp ezért mondom, hogy az aktának az megsemmisítése ez nem segít ebben a folyamatban. Persze vannak alternatívák, mást is tehetnénk az aktával kapcsolatban, és rendben van, ez így becsületes dolog így megvizsgálni, de amikor megkaparjuk itt a, a dolgoknak a felszönét, akkor e, nincsenek más opciók. Amikor azt mondják, hogy legyen ez kétoldalú, a VTO-n keresztül menjünk, hiszen ezeket már mind megpróbáltuk, és még csak abban sem vagyok biztos, hogy a e, szocialisták úgy komolyan gondolják, hogy Kínával vagy Indiával a WTO e, megállapodása segíteni fog itt. Itt szerintem e, multilaterálisnak kell te, lennie, ez 50%-at lefedi az világkereskedelmet, és hogyha a kiotói jegyzőkönyv az 50%-at eh, lefedni a széndiokszád kibocsátásoknak, akkor én nagyon örülnék ennek. Tehát eh, igazából nem tartoznak alá a nagy eh, kalosz cégek. Tehát megértem, hogy az embereknek nem tetszik a jelenlegi joganyag, de azok, akik az változást ha nem értenek egyet, azok nem fogják aláírni a kiotói jegyzőkönyvet sem. De minden esetre azért van egy közös pont, hogyha meghallgatjuk az embereket, persze nagyon sok rémhír van, amelyeket nem lehet alátámasztani, de azért vannak olyan érvek, hogyha meghallgatjuk a többieket, ami miatt valóban nem érezzük, hogy ez valóban megtörténik, tehát hogy tényleg ezt jelenti, tényleg ez a következmény, feltehetjük magunknak ezeket a kérdéseket. Mi az EPP-ben megvitattuk ezeket, és két területen és így a kereskedelmi méretek valóban olyan kérdések, amelyeket meg kell. Aztán a 27-es cikkkel kapcsolatban, tehát, hogy a szolgáltatóknak milyen körülmények között kell információt szolgálnia a felhasználókról és a szellemi tulajdonjogok megsértéséről. És, és egy földön kívüli vagy valaki, egy külső, az hogyan tehetne valamit. De hogyha tudjuk, hogy az aktának a megsemmisítése nem segít a célok elérésében, akkor Eh, akkor jó, ne semmisítsük meg, hanem próbáljunk javítani róla, rajta. Nem lehet módosítani, nem lehet rendeletet elfogadni, amely végrehajtással, végrehajtással foglalkozna. De hogyha meghatároznánk, hogy mit jelent a kereskedelmi méret, akkor az igazából meg oldaná a problémát. Tehát ezért vissza kell küldeni ezt a, az anyagot azoknak, akik ezt létrehozták, és azt mondani, hogy ezzel és ezzel és ezzel nem értünk egyet, mert hogyha azt mondjuk, hogy ezt ne, erről nem lehet tárgyalni, ezt nem lehet megoldani, de hát ezt már hallottam az, el, az előtt is. De én ezt nem hiszem, hiszen hogyha van rá az akarat, akkor meg tudják tenni. Tehát nekünk kell felelősséget vállalni, és rámutatni a problémákra, és a a bizottságot és a tagállamokat rá kell ébreszteni, hogy mi ezt nem tudjuk elfogadni, hogy ezt meg ezt meg ezt nem változtatják meg. És akkor, akkor nézzük meg, hogy milyen, milyen, mivel állnak elő, hogyha nem hozzák az várt eredményeket, akkor jó rendben van. De most a jelenlegi időpontban helytelen lenne azt mondani, hogy semmisítsük meg. Rinaldi képviselő, a következő árnyék jelentéstevő. Múlt héten a frakciónk csütörtök este mélyreható vitást folytatott az aktáról. Nagy aggájaink voltak a megállapodással kapcsolatban, amely nyilván a hamisítás ellen hat, és lépésről lépésre haladtunk a frakción belül, hogy a különböző véleményeket meghallgathassuk, mert eléggé megosztottak vagyunk. Végezetül az a határozat született, hogy ellene fogunk szavazni az aktának, tehát elutasítjuk. És a jelentéstevő álláspontját támogatjuk. Méghozzá olyan mértékben, hogy ma egy sajtótájékoztatót tartottunk, Részt vett egyébként ezen nyilván az elnök és a különböző tagok, az ALDE részéről is, és nagyon konstruktív és pozitív volt a megközelítés a megállapodás irányába. És a bizottságtól azt várjuk, hogy vonja vissza a megállapodást, máskülönben elutasítjuk egészen egyértelműen, nem egyfajta opcióként gondolkodunk erről, amely nem ment át, hogy opcióként újra tárgyaljuk az aktát. Sokkal inkább azt kérjük a bizottságtól, hogy új mandátumot kapjon szektorális megállapodás megkötésére, hogy a hamisítást visszaszorítsuk a különböző eszközök révén. Sokkal rátermette megfelelőbb eszközökkel, mint az akta ha gondolják, akkor szívesen kifejtem a saját frakcióm álláspontját, de alapvetően ez a véleményünk, amire elhatároztuk magunkat, és hát az érveket mindenki ismeri. Köszönjük. Következő. Campeo képviselő. Itt van, foglaljon helyet, és akkor kezdheti is. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az aktával kapcsolatban nem csak azzal kéne kezdeni, mint amit a nagy, nagy filmekben látunk, hogy van egy előre megírt mondat, csattanó, és hát nyilván a szerzői jogokat szeretnénk megvédeni, és nem lenne jó, hogyha a saját P alkotásaimat ingyen adogassák el a világon. De a lényeg az az, hogy az aktával kapcsolatban az történik, hogy egyrészt szeretnénk, hogy kalózkodás ellen és hamisítás ellen fellépjünk, de azért a részletekben lakik az ördög, és ami most történik, az az, hogy nem vagyunk elégedettek a szöveg kapcsán a részleteket illetően. Nagyon sok a kérdés, több, mint a válasz tulajdonképpen. Először is szeretném tudni, hogy mi történik az aktában, ha elutasítjuk a szöveget? Folytatják-e a tárgyalásokat, vagy akkor itt vége van a dalnak? A második dolog, hogyha az eu belül elutasítjuk az aktát, de az amerikaiak aláírják, vagy Ausztrália, vagy mások itt a listán aláírják, akkor ez azt hozza majd magával, hogy a kreatív emberek egyszerűen elhagyják majd Európát, és elvándorolnak azokba az országokba, az aktát aláírják. Lehet, hogy ez nem így lesz, de hogyha az EU-n belül nem kapják meg, Nagy-Britannián belül nem kapják meg a védelmet, akkor ez nagyon rémes kilátásokat hoz a gazdaságunkra. Úgyhogy minden gazdaság vonatkozásában kritikus pontról van szó. Tehát nagyon sok a kérdés, és fontos lenne biztosítékokat kapni. Nyilván várják a választókerületünkből is a választ, hogy igen, szükségünk van a művészek szempontjából a védelemre, de nem biztos, hogy pont az akta fogja ezt megadni. Amelia Anders Dotre következik a zöldektől. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, svédül fogok beszélni. Ennél fogva jó, hogyha mindenki fölteszi a fejhallgatóját, amennyiben nem beszélnek svédül. No, tehát a frakciónkon belül mi üdvözöljük, hogy David Martin úgy döntött, hogy ezt a kereskedelmi megállapodást a parlament neki javasolja Mi konzekvensen mindig is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tárgyalások rossz idő, rossz irányba mutatnak, és hogy tulajdonképpen ezzel nem tudunk a problémákra adekvát módon választ adni. Különösen ami a védelmet illeti. Aztán ugye azt is látnunk kellett, hogy milyen jövőbeni lehetőségek vannak. Szólásszabadság, aztán a különböző piacok vonatkozásában sok a kérdőjel. A zöldek meg fogják szavazni ezt a megállapodást, és talán azt is ki kéne domborítanunk, hogy a jelentéstevő igyekezett új megoldásokat találni a szellemi ö, szerzői jogok védelmében. Lehet, hogy mások a ö, megközelítéseink, más megoldásokat ö, javaslatunk, amelyek különböznek attól, amelyben, amelyek itt a szövegben szerepelnek. De általánosakban véve azt gondolom, hogy egyetértünk, és elvileg, elviekben mi is úgy gondoljuk, hogy szükség lenne az unión belüli megállapodásnak a reformjára, de a többi szereplővel kötött megállapodásaink, megállapodásainkat is felül kéne vizsgálnunk. Annak örülünk, hogy David Martin fölkerülte azt, hogy büntetőjogi szankciók is kilátásba helyeződjék, hogyha internetes hamisításokról értesülnek a szervek, de az egész megállapodás struktúráját, illetően, hogy hogy akarjuk a polgárok jogait védeni, hogy ennek utána ne legyen olyan következménye, amit nem akartunk, azaz, hogy ne rossz irányba terelődjék minden. Köszönöm szépen a munkádat. Thank you. Uh, let's... Uh, Köszönöm, akkor megnyitom a vitát a szakbizottság többi tagja előtt, illetve más bizottság tagjai előtt is, hogyha szükséges. Elég sokan uh, jelentkeztek hozzászólásra, három percben korlátoznám a hozzászólásokat. Lange úr, szocialisták. Köszönöm szépen. Az utóbb, utóbb, múlt héten a szociáldemokrata frakció David Martin javaslatát megvitatta, és elmondhatom, hogy nagyon nagy többséggel követjük és támogatjuk David Martin álláspontját. Tehát a, az SND megszavazza a jelentést, ami azt jelenti, hogy az akta ellen szavazunk. Mint ahogyan tudják, nem volt könnyű ez a döntés számunkra, nagyon pontosan elemeztük a megállapodást, és kiegészítésképpen ahhoz, amit David Martin mondott, két dolgot szeretnék én is közölni. Ha az aktáról vitázunk, akkor tulajdonképpen egy bizonyos számú államról vitázunk, a, és azok, akiknél a legeklatánsabban előfordulnak kalózkodások, azok nincsenek az országok között. Úgyhogy éppen ezért a, a a rosszak és a jók felosztása nem biztos, hogy célszerű. Ma vannak olyan országok is, akik a metszetbe esnek, akik nem mondanak sem igent az akta kihatásaira vonatkozóan, de érintettek. Már most is vannak olyan generikumok, amelyek nem jutnak be a célországba, de Európán keresztül mennek, és aztán itt elakadnak, fennakadnak. Ezeket a trendeket nem kellene erősíteni az ilyen megállapodásokkal, sőt, pont ellenkezőleg nemzetközi szintű megfelelő megállapodásokat kellene kötni, amelyeknek minden ország részes fele. Tehát az akta nem előrelépés, ami meglátásunk szerint, hanem visszalépés de egyébként ez kérdés is, hogy valóban úgymond be, betonozza azt, amit most változtatni kívánunk, vagy előrelépés is. Hát ezt problémás megváltozni, megválaszolni, és én inkább arra hajlok, hogy azt mondom, hogy több problémát hoz. Hiszen az unión belül az interneten belüli szerzői jogokkal kapcsolatban sincs még megoldás. Kicsit perveznek tartom, hogy először egy nemzetközi megállapodást kötünk, majd pedig szeptemberben, hogyha a bizottság előáll egy javaslattal a szerzői jogokra vonatkozóan, digitális világra nézve, akkor itt Európában hogyan közelítünk a témához. Pont fordítva kéne, hogy legyen, modern formája kéne, hogy legyen itt Unióban a szerzői jogokra tekintettel, és hogyha ez megvan Európában, akkor erről lehet utána nemzetközi érvényű megállapodást is kötni. Én várom a szeptemberi javaslatot, mert itt az EU-n belül is nagyon furcsa helyzet van. Németországban egész iparág fejle, fejlődött ki arra vonatkozóan, akik büntetnek ö, olyanokat, akik ö, hát ö, csúnya fotókat raktak föl a Facebookon, és akkor ezres nagyságrendben büntetik meg őket, hogyha Facebookra föltesznek fiatalkorúak ilyen képeket. És ez nem szabadna, hogy így legyen, ha meglennének ugye a modern szerzői jogi szabályok. Tehát ez lenne az első, és ezt követően várnánk a bizottságtól a saját maga előterjesztését. Köszönöm. Köszönöm, Pavel Zaleski, EPP. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy köszönet az előadónak, aki elmondta, hogy mennyire fontos a szerzőjogok védelme, illetve kifejezése juttatta, hogy az akta tervezetet az EP-nek nem szabad jóvá A Fjellner képviselőtársam egy sor aspektusra rámutatott, amelyek aggodalmat okoztak számunkra. Ezeket az aspektusokat meg kell változtatni, újra kell tárgyalni. Különleges pillanat ez a vita során, ugyanis az akta súlyosabb problémára világít rá, mint maga a szerzői jogvédelem a szerző jogok fogalmát a 19. századból örököltük, a Berni egyezményből. A 21. században már elavult ez a felfogás, ez a fogalom. Az internet teljesen átalakította a gondolatok cseréjének, vélemények cseréjének logikáját. És a jogszabályokat az új logikához kell most igazítanunk a kezdetektől nem vették figyelembe ezt a szempontot. Az Európai Bizottságot nem bíráljuk, mi az aktát bíráljuk. Az eredeti tervezet, amiről a tárgyalás megkezdődött, már eleve teljesen elfogadhatatlan volt, és nem volt összhangban a jogszabályainkkal. Az Európai Bizottság megtett mindent annak érdekében, hogy a negatív elemektől megszabaduljunk. Az akta kimúlt az Európai Parlamentben egyetértünk abban, hogy teljesen értelmetlen folytatni ezt az erőfeszítést, csak időpocsékolást. Egyetértek Lange úrral, az Európai Bizottságnak új javaslatot kell készítenie a jogok védelméről, az új fogalomnak szerepelnie kell az európai szabályozásban is, és csak ez után kezdhetjük meg a szerzői jogok internetes védelméről szóló tárgyalást. Ugye elhangzott ez a javaslat, hogy védjegyeket alkalmazzanak, vagy márkajelzéseket. Ez is megfontolandó. Az Európai Parlamentnek el kell utasítania ezt a tervezetet, újfajta szerzőjogi védelmet kell kialakítani az internetes tevékenységekre, és ezután meg kell kezdeni a nemzetközi tárgyalásokat az új szerzőjogi fogalomról. Köszönöm szépen! Most nincs az elnök mikrofonja bekapcsolva. Köszönöm szépen. Be fogom tartani az időkeretet. Mindenek előtt úgy gondolom, hogy a koordinátorok konklúziója ugye az volt, hogy az akta ellen szavazzunk. Ez, ezzel szemben érvelni nem korrekt, ugyanis a koordinátor is elmondta, hogy nem a szellemi jogok eltulajdonlásával szembeni küzdelem a probléma, hanem a szabályozás mikéntje. Az ő érvelése úgy szól, hogy a jelenlegi tervezet túl sokat akar elérni, úgyhogy különböző aspektusokra vonatkozik, és analógiát állít fel a fizikai lopás és az elektronikus vagy virtuális lopás között. Másfelől ez egy jogi szerződés a hamisítás ellen, büntető jogi szempontból azonban pontosságra van szükség, de magát a lopást sem definiálták pontosan. Egyfajta kereskedelmi aktusról van szó, nagyon egyszerű példák kapcsán David kétségeket osztott meg velünk. Ugye nagyon egyszerű esetekben sem tudjuk, hogy mi a helyes elbírálás. Ugye, hogyha átadunk egy szellemi tulajdont valaki másnak. Másfelől elhangzott, hogy jobb, hogyha van valami, mint hogyha nincs semmilyen szabályozás. Tehát ez is kritikaként hangzott el. Most én százalékokkal válaszolnék erre. Nagyon nagy teljesítmény lenne, eredmény lenne, hogyha ez a szerződést elfogadjuk, mondják, mert úgymond 50%-ára vonatkozna ez a nemzetközi tranzakcióknak. Csak hogy nem a ö, világkereskedelem százalékában kell gondolkodnunk, ez félrevezető, hanem a kalózkodás volumenjében hogyha az 50 százalékon ez kívül esik, akkor azok az országok, amelyek nem csatlakoznak, valószínűleg a legsúlyosabban kihágó országok, akkor már eleve hamis alapokra épül az új szabályozás. Úgyhogy nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy legyen legalább valami, mert a valami az több, mint a semmi, és ez a valami az 50%-kal foglalkozik. Ez nem helyes érvelés, azzal zárnám, hogy a kalózkodás az 50%-on belül 14% a becslések szerint, miközben a kalózkodás nagy részt azokban az országokban történik, amelyek nem írják alá az egyezményt. Elnézést, hogy hosszabban beszéltem, mint ígértem. Elnök, Simon Buzutil, a Libe szakbizottság részéről EPP, tessék. Köszönöm, elnök úr. Igen, valóban a Libe szakbizottság szempontjai alapján szólok hozzá. A Libe a házszabály 36. cikke alapján most készít éppen jelentést lehetősége van erre, hiszen megvizsgálhatjuk, hogy az alapjogi kártával összeegyeztethető -e egy jogszabálytervezet, ez holnap készül el. Amikor a vélemény már hozzáférhetővé válik, akkor kötelezően csatolni kell majd az INTA szakbizottság jelentéséhez a mostani esetben. Egyértelműnek tűnik, bár még a libe konklúziók nem állnak rendelkezésre, hogy valóban problémás az akta tervezet. Ez most már konszenzusos vélemény az Európai Adatvédelmi felügyelő is nehéz problémáknak adott hangot a, a megállapodással kapcsolatban. Na most, hogyha problémás ez a megállapodás, akkor mit tegyünk? Szavazzuk le azonnal, vagy pedig próbáljuk megváltoztattatni? Hát ez a választási lehetőségünk. Sokan beszéltek arról, hogy azonnal ki kell végezni ezt a tervezetet. Mások felvetették, hogy talán meg kellene próbálni megjavítani Fjellner úr is hosszasan beszélt erről előttem. Szerintem megvan az értelme ennek a megoldásnak. Szerintem először is ki lehet venni azokat a részeket, amelyek nem tetszenek nekünk, meghagyva azokat, amelyekkel elégedettek vagyunk. Hogyha nem változtatjuk meg, akkor is leszavazhatjuk a megállapodást később. Tehát először kérem, konstruktív módon próbáljuk megváltoztatni, úgy, hogy fenntartjuk a lehetőséget, hogy bármikor nemmel szavazzunk az egészre. Ebben az esetben a tárgyalási pozíciónk erősebb lesz a nemzetközi partnerekkel szemben, mint hogyha azonnal leszavazzuk és nulláról kell újra kezdeni a tárgyalást. A PNR megállapodás esetében is ezt tettük. A bizottság elénk tette tavaly ilyen tájban a tervezetet, amit az USA-val már megtárgyaltak. A bizottság saját jogi osztály is azt mondta, hogy az emberi jogokat sérti ez a megállapodás tervezet. Mit tettünk? Azt mondtuk, hogy a bizottság tárgyalja újra az USA-val múlt évben is megvolt az opciónk arra, hogy azonnal nemet mondjunk a PNR egyezményre, de inkább megkértük a bizottságot, hogy tárgyalja újra, és ez történt, a múlt héten nagy többséggel elfogadta a parlamentünk az új PNR. Tehát ez a két opció el előttünk, azonnal kiiktatni, vagy pedig megpróbálni megváltoztatni, szerintem logikusabb megpróbálni megváltoztatni. Köszönöm szépen, Kaspari úr, az EPP részéről. Elnök úr, abszolút egyetértek az előttem szólóval, mert a vitában nagyon sok gyenge pontot illetően, ami az aktából következik, azért abban egyetértünk. De hát miért is van ez az akta? Hát pont azért, mert a hamisított termékek előállító, előállítói sem a WTO, sem más intézmények keretében nem voltak hajlandóak erről a témáról velünk eszmét cserélni. Ha ez így van, és a múltban így volt, akkor kérek magyarázatot arra, hogy holnap miért lenne másként. Semmiféle jelét nem látjuk ennek, 10-15 évet fogunk elveszíteni, mert hát gyakorlatilag ilyen régóta tárgyalunk a kérdésről, még mielőtt az aktáról elkezdtük volna tárgyalásokat. Tehát a kalózkodás elleni harcban elveszítjük a munkahelyeket, időt veszítünk, és a fogyasztóink védelmét illetően is időt pocsékolunk. Nyilván nem az a helyes, hogy most uh, vágjuk az aktát, hanem ahogyan az előttem szóló nagyon helyesen elmondta, úgymond meg kell javítani az aktát. Sajnos a fő elkövetők, a fő bűnösök nincsenek uh, benne a részes felek között, és ugyanúgy, mint a klímaváltozás, a kapcsolatban, a klíma, a kiotói egyezmény kapcsán, a CO2 kibocsátók legnagyobb kibocsátói nincsenek benne az USA, Kína, India, nincs a kiotói egyezmény aláírói között végre valakinek meg kell tenni a helyes lépéseket előre, mert különben nem történik semmi. És a gyógyszerek vonatkozásában is, kedves kollégák, probléma persze, hogyha szükséges és sürgősen szükséges gyógyszereket valahol fenntartják, felakasztják, mármint hogy nem engedik át, de az akta nem a generikumok ellen lép fel, hanem a hamisított gyógyszerek ellen. És a kérdés az, hogy most jobb az, hogyha betegeknél Afrikában például hamisított gyógyszerek érkeznek meg, amelyben nincsen hatóanyag, lehet, hogy szép a csomagolásuk, de csak azért, mert valaki óriási profitra teszelt egy szervezett bűnözés keretében, de sajnos az érintett betegek meghalnak tőle, vagy pedig akkor hogyan lehetne ezeknek az országok beli lakóknak a biztonságos gyógyszerekkel való ellátását biztosítani, és egyben harcot hirdetni a szervezett bűnözés ellen is. Úgyhogy a bizottságtól a következő hetekben el kell mondanunk az aggájainkat, de biztosítanunk kell a bizottságnak is, hogy levonja a következtetéseket. Van még pótolni való, javítani való, de nyilván egyik napra a másikra nem kell mindent sudba vetni, mert ez nem felelősségteljes politizálás lenne. Köszönöm. Um, finally myself. Végül pedig én magam szólok hozzá. Most először beszéljük meg ezt a kérdést, tehát nem tudom ismételni magam. Volt ugyan egy, szem, egy ö, ö, szeminárium. Én támogatom az aktát. Inkább felteszek kész kérdést. Az egyiket a parlamenthez, tehát magunknak. Jogilag lehetséges-e és politikai szempontból elfogadható-e hogy egy megszavazott nemzetközi megállapodást az ECHF alatt tárgyaljuk. Az, az Európai Bíróságnak kellene megmondani, hogy ez megfelele a ö, ö, szerződésnek, az emberi jogoknak, vagy pedig nem bár hogy is dönt a bíróság, vagy megsemmisíti a megállapodást, vagy pedig látja, hogy mi mond ellent a megállapodásnak. Azt hiszem, hogy az a kötelességünk, hogy világossá tegyük ezt a helyzetet. A második kérdés a következő. Világos számomra, hogy az aktát elutasítja a parlament. Ha ez megtörténik, akkor a kérdés az, hogy a bizottság tudja-e, hogy a többi szerződéses fél, az Egyesült Államok és mások, hogy mit tesznek, előre lépnek és bennünket hátra e, e, hagynak. E, és mivel ez egy többoldalú megállapodás, felmerül a kérdés, hogy akkor mi történik Hát gondolom, hogy mi lesz a reakciója a többi szerződés félnek. Hát nélkülünk tovább lépnek, de lehet, hogy a bizottság másképp értelmezi ezt. Tehát az első lépés az tőlünk függ, és aztán szeretném a bizottságnak a válaszát hallani. George Machado úr képviseli a bizottságot, neki adom meg a szót. Utána pedig a tanács képviselőjének, a spanyol soros elnökség képviselőjének. Nos, akkor nézzük Dán elnökségének. Jorge Machado, 25 percünk van, és még a jelentéstevőnek is szót kell adnunk, tehát 7-8 percben szóljon hozzá, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy eszmecserét folytassunk erről a fontos szerződésről, amely annyi sok polémiát, vitát szült. Először is szeretnék rámutatni, hogy a jelentésben, és erre rámutatott a jelentéstevő is, elismerjük, hogy az akta egy valós problémával foglalkozik, és pedig ez az európai szerzői jogoknak a megsértése. Ez a ö, nagy kiterjedésű tevékenység ugyanis nagyon nagy gazdasági kárt okoz, és ö, kockáztatja az európai állampolgárok biztonságát és egészségét is. Európában egy átfogó rendszer létezik a szellemi tulajdonjogok védelmére és végrehajtására. Felvázoltuk, hogy mely jogokat lehet megvédeni és végrehajtatni. Ezeket a nemzeti hatóságokkal is megtartjuk. Amikor a szellemi tulajdonjogok rendszerét kialakítottuk, akkor az állampolgárok jogát védjük a szabad, szólásszabadsághoz, az információhoz való jogukat, és az internet szolgáltatók és más közvetíteknek a jogok, jogait. Ez a két cél e, egymást támogatja és nem ellentmondásosak. Ezt értük el az aktában. Az Európai Unió megpróbálja kiterjeszteni ezen megállapodásnak, ennek az EU rendszernek a hatáját e, a határainkon kívülre is. A jelenlegi megállapodás a végrehajtási rendeletnek, tehát nem az alapvető jogoknak a kiterjesztése. Az akta nem lesz, cenzurázza az internetet, és nem engedi meg az emberek e-mailjének az ellenőrzését, vagy a megosztási tevékenységüket. Nem korlátozza a generikus gyógyszereknek a kereskedelmét. Az egyik eredménye a tárgyalásoknak az, hogy biztosítottuk azt, hogy az európai rendszerekre modelleztük az aktát. Az Európai Uniónak nem lesz szüksége arra, hogy módis, módosítsa a jelenlegi jogszabályait. Ez pedig azt jelenti, hogy az akta nem fog olyan szándékokkal szembenézni, olyan következményekkel, amelyeket nem szándékolt. Az aktával megfogalmazott aggályok azzal kapcsolatosak, hogy a jogtulajdonosok az egyes fogyasztókkal szemben az aktát felhasználhatják a bíróságban ellenük. Ez egyszerűen nem lehetséges. Az EU állampolgárokra továbbra is nem az akta, hanem az EU törvények fognak vonatkozni. Az aktát akta nem közvetlenül alkalmazható az Európai Unióban. Az egyetlen, az olyan szabályok, amelyek alkalmazhatók, azok azok, amelyek a közösségi joganyagban már léteznek, és az akta nélkül, vagy azzal együtt is alkalm, érvényesek. Tehát a szabályoknak a megváltoztatása a parlamenten keresztül történik, és az EU törvények mindig is védeni fogják az EU fogyasztókat. Azt hallottuk itt, hogy új szerzői jogi védelmet kell várnunk a bizottságtól. Ez a kettő nem zavarja egymást, ugyanis az anyagi jogokat, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban megvédi. Tehát ez nem akadályozza a jövőben, hogy a parlament és az EU további javaslatokkal foglalkozzon, és megváltoztassa a közösségi joganyagot. De mindesetre az anyagi jogi rendelkezések azok megvannak, de máshol vannak. Tehát ne felejtsük el, hogy az aktának nincsen vitarendezési mechanizmusa. Az akta szabályok értelmezése az EU-ban az EU ellenőrzése alá tartoznak tehát például a kereskedelmi méret fogalma azt mondták, hogy, hogy nagyon kiterjedt, és ezért az értelmezést, ez a különböző értelmezések veszélyeztetik ennek a végrehajtását. De nekünk megvan a saját értelmezésünk, és mivel nincsen döntőbírósági eljárás, ezért ez fog érvényesülni. Tehát ez a példa is arra utal, hogy az a, azt a kritikát fogalmazzák meg sokszor, hogy nem pontos a, a megfogalmazás, vagy nem elegendően pontos. De megpróbáltam már ezeket a félelmeket eloszlatni, tehát hogy például senki sem fogja számon kérni rajtunk, hogy mit jelent az, hogy kereskedelmi méretű, hiszen ezt a fogalmat már évek óta alkalmazzák az Európai Unióban. Az EU törvényekben ezt meghatározták a, a tudósok és a bíróság az esetek százában és ezreiben és továbbra is az EU törvényeknek megfelelően alkalmazzák, attól függetlenül, hogy az akta létezik. A szerzői jogoknak a megsértése a WTO egyezményekben már 96 óta létezik, tehát a legtöbb ország már különben is alkalmazza évek óta valószínűleg a legkevésbé fejlett országok a kivételek ebben. És ennek megfelelően az akta büntetőjogi végrehajtási intézkedéseket is tartalmaz, de a, csak a szándékos és kereskedelmi méretű törvénysértéseket illetően. És ez nagyon fontos a kereskedelmi méretet illetően. Tudom, hogy nincs időnk, sok időnk, de nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a kritériumokról, hiszen ezeket már megtaláljuk az EU jogszabályokban, és ezeket már most is értelmezik tehát nem az akta megállapodás alapján értelmezik. De gyorsan szeretnék még foglalkozni néhány kérdéssel. Mi történik, hogyha az Európai Parlament elutasítja az ítél, ezt a ö, ö, megállapodást vagy részeit, akkor a tanácssal ö, kell tartani. Miért nem tesszük ezt a VTO-ban kérdezték fel? Megpróbáltuk. Jó a javaslat, és az EU ezt már évek óta próbálta, de igazán nem fogadták el. Aztán azt az érvet is hallottuk, hogyha ö, hogyha az aktát fogalmazzuk meg, akkor nem a megfelelő célcsoportokkal foglalkozunk, ugyanis azon az országok, akik kaláz, kalóz termékeket állítanak elő, azoknak 50%-a kívül van az aktán. Lehet, hogy így van, Kína nem tagja, és más ilyen országok sem, de ne felejtsük el, hogy ezek az országok ezeket a kalóz termékeket a fejlődő piacokon értékesítik. életországokba, tehát az EU-ba, stb. Japánra. E, és a végső megjegyzés az a feltételezés, hogy ez fenyegetést jelent az alapjogok e, területén. Ez egy nagyon súlyos vád, és azt, e, erről az Európai Bíróság dönt, dönthet, és ezért az Európai Bizottság a bírósághoz utalja ezt az ügyet, mielőtt a döntést hozna. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pár percet el kell vennem a tanácstól, mert a bizottság hosszabban beszél. Ki fog felszólalni a tanács részéről? Kérem szépen, hogy válaszoljanak mert hiszen nem csak nekünk, hanem majd a tagállamoknak is ratifikálnia kell ezeket, ezt az megalapodást, akik ugye a tanácsot képzik. Mi a helyzet a tanácsnál? Tud-e tájékoztatni bennünket a ratifikációs folyamatról nemzeti szinten? Először is, elnök úr, tisztelt képviselők, az elnökség örül annak a lehetőségnek, hogy eljöhetett az önök szakbizottságába, amikor is vitázunk az aktáról, és itt most be tudjuk mutatni a meglátásainkat. Az elnökség tudatában van annak, hogy ez egy nagyon érzékeny dosszié, nagyon sok az aggály, ez már kifejezésre jutott a tisztelt ház képviselőitől, illetve a nyilvánosság részéről is. Március 16-án az idén tájékoztatást kaptunk, hogy a bizottság a bíróság elé kívánja utalni az ügyet, hogy megvizsgálja, hogy a szerződése az alapjogok tekintetében a szólásszabadság, az információs való jog, az adatvédelmi, a, a tulajdonhoz való jog és az IP vonatkozásában összeegyeztethetőnek ítélhető-e. Ezt követően a bizottság formálisan döntést hozott hogy a bíróság elé utalja a kérdést, tekintettel a sok aggályra, amely megfogalmazásra került. Elmondhatom, hogy a tanács üdvözli a bizottság azon döntését, hogy az aktát a bíróság elé utalja, hiszen az Európai Bíróság most egyedi ö, helyzetet kap, és meg kell vizsgálja, hogy az uniós szerződésekkel kompatibilis-e az akta. Úgyhogy várjuk a bíróság ítéletét. Nyilván ez azt meg követően fog megszületni, hogy alaposan megvizsgálta az aktát, és a további folyamathoz is hozzájárul az ítélettel. A kérdéseket illetően elmondhatom, hogy az akta aláírása a tanácson belül december 16-án egyöntetően megszületett, egyhangulag, Tokióban került meg rendezésre januárban egy következő forduló. A belső eljárásokat illetően elmondhatom, hogy csak 22 tagország volt jelen az aláíráskor. Az öt megmaradó tagállam azt jelezte felénk, hogy amint a belső eljárások lezárásra kerülnek, ők is aláírják és nyilván az elnökség tartja a kapcsolatot ezekkel a tagállamokkal. Úgyhogy ennyit szerettem volna tájékoztatásról elmondani. Köszönöm szépen, akkor a jelentéstevő kapja meg a szót a vita lezárásaként. Azt hiszem, nagyon jó vitát folytattunk. Köszönöm szépen. Hát nem először van az, hogy kicsit össze vagyok zavarva, és a szakbizottság hozott zavarba, mert észszerű volt az én állásfoglalásom, és az azt hittem, hogy mi vagyunk azok, akik a bíróság elé utaljuk az aktát, és hogy megvizsgálja, hogy például az alapjogi kartával kompatibilis-e. Most pedig, hogyha megnézzük ugye, a különböző fejezeteket, mit jelentenek a határra vonatkozó intézkedések, az internet szolgáltatókra vonatkozóan milyen definíciók vonatkoznak a kereskedelmi méretre. Hát többen mondták, hogy ellene szavaznának az aktának, ma pedig azt mondják, hogy inkább nézzük meg részleteiben, és aztán később jussunk megállapodásra. Hát azt kell mondanom, hogy többször végigrágtuk már ezt, és hát lezártam magamban az ügyet és vehetnék maga, lehet, hogy az a póló, ami rajtam van, az is valami hamisított termék. Fontos, hogy döntésre jussunk, és az én döntésem az, hogy nem. Hatal mondhatják egyébként a nemet, és még így is folytatnák a, az akta ratifikálását. A 42-es cikke az aktának lehetőséget terint az újratárgyalásra, tehát a részes felek módosításokat terjeszthetnek be, és hát lehetséges, hogy az Európai Parlament leszavazza az aktát, de teljesen világos lesz, hogy miért tesszük ezt. És a bizottság lehet, hogy majd úgy érzi, hogy a többi részes féllel újra le akar ülni, és módosítja majd az egész eljárást de nem lesz PNR-típusú forgatókönyv, amikor a bizottság egy, egy elfogadható javaslat talál elő. Mert hogyha most rövid távon nemet mondok az aktára, a parlament részéről, akkor azt hiszem, hogy akkor itt a, akkor vége van a, a dalnak, hogy úgy mondjam. Köszönjük, nem halljuk. Akkor ezzel befejeztük a mai ülésünket. Határidők, módosítók benyújtósa, ha lesznek módosítók, május 11, déli 12 óra, és június 21-én lenne a szavazás. Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy több pontunk nincsenek már, holnap pedig 9 órakor folytatjuk. Köszönöm szépen. Very good debate, huh? No, no, no. Thank you.